Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, just, uh... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnék bejelenteni valamit. Az elnök úr nem tud megjelenni ma délelőtt. Nem pucs történt, hanem megkértek, hogy a tegnapi Wimbledoni eredmények örömére vegyem át az elnöklést, és mivel én nagyon örülök ennek a győzelemnek, ezért örömmel vállaltam a feladatot. Üdvözlök mindenkit, és kérem, hogy azok, akik különböző hivatalokat képviselnek itt, azok gondoskodjanak arról, hogy a vezetőik itt legyenek 5 órakor, amikor szavazunk, illetve hogy a főnökeiket hívják ide a szavazásra, ennyi a lényeg annak, amit mondani szerettem volna. Van két kis változás a napi rendben. Az első a 17. ponttal kapcsolatosan, ez egy Wikström jelentés, a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatosan a kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, oper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. Ez holnap 9 órakor kerül sorra, az eredetileg tervezett 11 szemben, és a 11. pont Miszel úr jelentése az alapvető jogok helyzet az Európai Unióban 2012-ben. Ezt pedig 11 órakor fogjuk tárgyalni, nem pedig 9 órakor, tehát a kettő helyet cserél lényegében. Hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor eh, a módosításokkal elfogadottnak veszem a napi rendet. Köszönöm szépen, és most eh, tekintsük a második napi rendi pontot a következő koordinátori ajánlásokat szeretném elfogadásra előterjeszteni. Először is jelentéstevő kijelölése. Georgios Papil Nikolaou úr az EBP-től lenne a jelentéstevője a saját kezdeményezésű jelentésnek harmadik országokkal való együttműködés, visszatérés kezelése, illetve a visszafogadási irányelv gyakorlati megvalósítása. Gönc Kinga a jelölt erre, vagyis ő lenne az EU Justice Scoreboard jelentésnek a jelentéstevője, illetve Ulrika Lunacek kolléga a zöldektől egy saját kezdeményezésű jelentéshez EU úti terv a homofóbia, illetve a nem identitás alapján történő megkülönböztetés elleni fellépése kapcsolatos jelentéshez, illetve a következő jelentés egy saját kezdeményezésű jelentés, a Lisszaboni szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában. Itt az AFKO a fő szakbizottság. Azután a TDIP határozat, 2012. szeptemberi határozat kapcsán a koordinátorok júniusban Két szóbeli tanács, kérdést kívánnak feltenni a Libe részéről a tanácsnak és a bizottságnak a plenáris ülés fényében, ez szeptemberben kerül sorra. A TDIP határozat kapcsán egy egyéves utókövetést kértünk, és hogyha ezekhez az ajánlásokhoz nincsen további hozzáfűzni valójuk a kollégáknak, illetve ellenvetésük, akkor ezeket el tudjuk most fogadni. Jó, akkor ezeket elfogadottnak veszem. És nézzük a harmadik napi rendi pontot. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2012-es éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége elfogadta éves jelentését a 2012-es évre nézve, és ma terjeszti a szakbizottságunk elé ezt a jelentést, ahogyan azt az ügynökségről szóló jogszabály 12. cikkének 6. B bekezdése tartalmazza. Most üdvözöljük Saxlin asszonyt, aki az igazgató tanács elnöke, illetve Mjörten Kierum urat, aki az igazgatója az ügynökségnek. Először Saxlin asszony, majd Kierum úr kapnak szót, bemutatják az éves jelentést, és a bemutatójuk után lehetőség lesz arra, hogy feltegyék a kérdéseiket, illetve elmondják a hozzáfűzni valóikat. Saxlin asszony, tessék. Köszönöm, kedves elnök úr! Kedves képviselő, hölgyek és urak, a Libe bizottság tagjai, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra és öröm is, hogy bemutathatom ma itt az éves jelentésünket. Ez az egyik legjelentősebb terméke az alapjogi ügynökségnek. Az alapító rendeletben, a preambulumban rögzítésre kerül, hogy azok az alapelvek, amelyeken az Európai Unió nyugszik, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok, illetve az alapvető szabadságjogok, valamint a jogállamiság. Ezek az alapértékek olyanok, amelyeket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk. Az Unió és a tagállamaik számára kötelesség, hogy az alapvető jogokat betartsák és érvényesítsék minden intézkedésükben. Mivel mindig is szükséges volt, és most is az, hogy bővítsük a tudásunkat és a tudatosságot az alapjogokkal kapcsolatos helyzettel kapcsolatban, ezért jött létre az ügynökség és ahogyan az elnök úr már említette, az egyik legfontosabb tevékenysége az ügynökségnek, hogy évente jelentést készít a parlament számára. Ez nagyon lényeges az ügynökség munkája szempontjából. Az igazgató tanács kinevezze egy bizottságot, amely a jelentés előkészítéséért, illetve annak nyomon követéséért felel. Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy a szakbizottságnak, illetve a parlamentnek legyen lehetősége a tevékenységeinkről eszmét cserélni, illetve az eredményeinkről, de az is nagyon lényeges, hogy a szakbizottságnak alkalma nyíljon az alapvető jogok érvényesülésének helyzetéről eszmét cserélni, hogyan érvényesülnek ezek a tagállamokban. A jelentésünkben áttekintést adunk az európai jog vonatkozó jogszabályairól, illetve ezeknek a végrehajtásáról, valamint értelmezésének módjáról tagállamonként. Ez nagyon fontos a demokrácia szempontjából, hogy a parlament követni tudja, hogy a jogszabályokat hogyan hajtják végre, azokat a jogszabályokat, amelyeknek az elfogadásában a parlament is részt vett. Az előadásom után szeretném átadni Kérum igazgató úrnak a szót. Ő részletesen ismertetni fogja a jelentést, de még mielőtt ezt megtenném, szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, az ügynökséggel való szoros együttműködésért, és nagy megelégedésünkre szolgál, hogy a szakbizottság együttműködött a Tudományos Bizottságunk tagjainak jelölésében, ez a bizottság nagyon fontos szerepet játszik ebben a kontextusban, hiszen garantálja a jelentésünknek eh, a magas színvonalát, és eh, köszönöm a szakbizottságnak a kiváló együttműködést, már ami azt illeti, hogy eh, meghosszabbították Mojten Kierum igazgató úr megbizatását. Személy szerint azt mondhatom, hogy ez nagyon fontos számomra, mivel most is példát láthatunk arra, hogy hogyan tud jól és zöggenőmentesen folytatódni a munkánk az alapjogi ügynökségnél. Köszönetet kell mondanom mindazoknak is, akik részt vettek a külső értékelésben, illetve az interjúk során, feladatokat vállaltak. Ez nagyon fontos feladatunk volt, és nagyon köszönjük, hogy időt fordítottak a kérdések megválaszolására. Az ügynökség megtárgyalta a külső értékelés eredményeit, javaslatokat is tettünk ezekkel kapcsolatosan, illetve megállapodtunk bizonyos javaslatokban, hogy a jövőben hogyan kell tovább dolgoznunk. Ezek egyébként kapcsolódnak az alapító rendeletünkhöz is. Ezek olyan ajánlások, amelyek például a lehetséges változásokkal foglalkoznak az alapító rendeletben, és folytatni fogjuk azokat a tárgyalásokat, amelyek ezeken az ajánlásokon alapulnak. Ezzel, ennek eredményeképpen decemberben fogadjuk majd el az új stratégiánkat. A jövőben is szeretnénk megosztani ezeket az elképzeléseket önökkel, és ha most megengedik, akkor szeretném megadni Morten Kierum igazgató úrnak a szót. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, el, ö, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetek, és bemutathatom az éves jelentésünket. Hadd csatlakozzam én is az imént elhangzott köszönő szavakhoz. Köszönjük a bizottságnak, hogy ellátogatott Bécsbe februárban, nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, nagyon hasznosnak tartjuk ezt az eszmecserét. Kiváló lehetőséget biztosított ez számunkra, hogy több elképzelésnek hangot adjunk a jövőbeli együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban. Úgyhogy én is szerettem volna ezért köszönetet mondani. Idén az éves jelentésünkben is van egy fejezet, egy koncentrált fejezet idén arról szól, hogy a válság hogyan befolyásolja az alapjogok alakulását. A gazdasági válságnak természetesen hatása van az alapvető jogokkal, mint tudjuk, de hogyha közelebbről megnézzük, akkor látjuk, hogy politikai válság is van, valamint alkotmányi válság is. Hogyha alaposabban megnézik ezt a fejezetet, akkor erről részletesebben olvashatnak. Tehát különböző aspektusait vizsgáltuk meg az alapító szerződés, nevezetesen a kettes és a hatos cikkét, valamint a gazdasági és szociális jogokról szóló kartát. Nagyon röviden hadd villancsam fel ezt a három dimenziót. Az alapvető jogok megsértése és ezek sérülékenysége a gazdasági válság következtében súlyosbodott. Sokszor nehéz közvetlen kapcsolatot találni a gazdasági válság és az alapvető jogokat érő kihívások között, de hadd említsek egy-két példát, hogyha megnézzük a gyermekjogokat, számos olyan gyermek van, aki szélsőségesen szegény körülmények között él ma Európában. A családi bevételek csökkenése, a munkanélküliség és a költségvetési kiadások csökkenése a szociális téren, mindez e, ilyen helyzethez vezet, amelynek következtében csökken a hozzáférésük az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, az, ezekben a hátrányos csoportokban ami a hátrányos, illetve fogyatékos gyermekeket, fogyatékossággal élő gyermekeket illeti az, inte, az őket gondozó intézményeket is érintik a megszorítások. És kevesebb lehetőségük van arra, hogy elhagyják ezeket az intézményeket, és visszailleszkedjenek a társadalomba. Tehát mindezeken a területeken megszorításokat figyelhetünk meg, és ezek a hátrányos csoportok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. A társadalmi-gazdasági jogok területén előrelépésekről is beszámolhatunk. Az áldozatokról szóló irányelv fontos kérdéseket vet napirendre, és most láthatjuk, hogy az áldozatokat támogató struktúrákat átszervezik, és magasabb minőségű szolgáltatások állnak rendelkezésre a szolga az áldozatok számára. Tehát elég vegyes kép alakult ki, a társadalmi-gazdasági válság következtében ebben a dimenzióban. Tehát nézzük most a politikai dimenziót, a válság politikai dimenzióját. 2012-ben több tagállamban kritikus helyzet alakult ki, társadalmi ö, nyugtalanság, politikai tiltakozások, ö, a bevándorlás ellenes kezdeményezések voltak megfigyelhetőek, csökkent a bizalom a nemzeti kormányokban és a nemzet, az egyes államok nemzeti intézményeiben. Általában, általánosságban megfigyelhető a bizalom csökkenése. Az ügynökségünk által gyűjtött adatok közül némelyek azt mutatják, hogy egyes, a népesség egyes csoportjai, különösen a romák továbbra is súlyos megkülönböztetéssel, sőt erőszakkal kell, hogy szembenézzenek. Nagyon aggaszt bennünket, hogy látjuk ezeken, ezeket a, az idegengyűlölet és ö, rasszizmus által ö, gerjesztett ö, ö, cselekményeket, ez mind a 27 tagállamban megfigyelhető. Nehéz ezt megbecsülni, de azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a számuk nem csökken, éppen hogy növekszik inkább. Az ügynökség számos olyan fejleményt megállapított az úgynevezett gyűlölet bűncselekménye kapcsolatban, ugyanis a gyűlölet bűncselekményekre különös figyelmet fordítottunk idén. Például a jelentésben láthatjuk a hivatalos adatok alakulását. Ezeket az adatokat tagállami szinten gyűjtöttük. Ezen az dián láthatják, hogy csak négy országban áll rendelkezésre átfogó adatgyűjtés, a többi országokban vannak olyan országok, ahol elég jó adatmennyiség, más országokban korlátozott adatmennyiség áll rendelkezésre, és sajnos ez utóbbi csoport a legnagyobb számú. Tehát itt olyan intézményekről van szó, mint a rendőrség és egyéb intézmények, amelyek ezzel a problémával kapcsolatba kerülnek. Mindezen intézmények számára fontos, hogy ilyen adatok rendelkezésre állhassanak, hogy ezeket elemezhessük. Nézzük meg a alkotmányi válságot, alkotmányügyi válságot. A kettes cikkkel állnak összefüggésben ezek a kihívások. Nagyon jól tudják, hogy vita folyik tagállami szinten, hogy vizsgáljuk meg, hogyan vizsgálhatjuk vizsgálhatnánk meg a kettes cikkel kapcsolatos problémákat összefogottabb módon, éppen a mi bizottságunk Taveres úr jelentése alapján foglalkozott ezzel a kérdéssel, illetve éppen ez a bizottság. A mi ügynökségünk nek összefogottabb módon gyűjtött adatokra van szüksége, annak érdekében, hogy hozzá tudja járulni ehhez a párbeszédhez. Szükség van úgynevezett kreatív gyakorlatiasságra ebben a, ezen a területen, és a mi ügynökségünk kész megtenni, ami tőle telik. Az is kérdés, hogy a mi éves jelentésünk talán már jövőre hogyan tud részt venni ebben a párbeszédben, hogyan tudjuk proaktívabb módon előmozdítani a jogállamiságot ennek révén. Tekintettel az időkorlátokra is néhány ö, részletet említenék már csak meg az éves jelentésünkből. Először is a menedékjog és a bevándorlás kérdését 2012-ben előrehaladást figyelhettünk meg az Európai Unió menedékjogi csomagjával kapcsolatban, amelyet idén elfogadtak. Azt figyelhetjük meg, hogy a tagállamokban nem igazán van szolidaritás. A jelentésben olvashatjuk, hogy az Egyesült Államok több me menedékkérőt fogadott be Máltáról, mint az egész Európai Unió. Ez az adat azt hiszem, hogy figyelmeztet bennünket, hogy van még itt tennivalónk. Szintén a menedék kérőkkel kapcsolatban vannak alternatív lehetőségek, de nem igazán használjuk ki ezeket a lehetőségeket, hogyha megnézzük a tagállamokat. Ez a dia a gyermekjogok megsértéséről számol be. A menedékkérők egy harmada gyermek az Európai Unióban. És itt nagyon-nagyon nehéz helyzetű gyerekekről beszélünk, akikre külön oda kell figyelni, és mind a jog, mind pedig gyakorlati területen megoldásokat kell találnunk a számukra. Gyorsan hadd lépjek tovább. A, az egyenlőséggel kapcsolatos jogalkotás kérdésére 2015-ben, 12-ben tagállam ratifikálta a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ö, okmányt, ö, ideértve Horvátországot. Ez jelentősen hozzájárul a fogyatékkal élők jogainak védelméhez a jövőben. És természetesen több lépés is történt a mi ügynökségünknél is, annak érdekében, hogy ezt az egyezményt életbe is léptethessük. 2012-ben nagyobb rugalmasságot figyelhettünk meg a nemi identitással kapcsolatos jogalkotás területén. Egyre inkább erősödik ez a jog, ami a kor alapján történő hátrányos diszkriminációt illeti, több nemzeti bíróságon is, és az Európai Bíróság előtt is szerepeltek ilyen ügyek, és valószínűleg ez is a válságnak tudható be, hogy több ilyen ügy kerül elő, hogy hajlamosak a munkáltatók az idősebbek, az idősebb munkavállalóktól megszabadulni. A következő liá, dián megnézzük azt a 28 ítéletet, amelyek során az Európai Bíróság azt állapította meg, hogy 2012-ben a tagállamok megsértették ezt a jogot. És itt többféle jog megsértéséről volt szó, tisztességes eljáráshoz való jogról, stb. Ezek, ezen a területen több kezdeményezés történt. Idén a jelentés a nemzetközi emberi jogi elkötelezettséget is vizsgálja a tagállamok részéről. Itt különböző jegyzőkönyvekről és egyezményekről van szó, amelyeket elfogadtak a tagállamok. Ezt a térképet készítettünk készítettük el ez alapján. Hát ez csak egy pillanatkép, de mi trendeket próbálunk megállapítani. A tagállamok közül nyolc fogadott el korábbi nemzetközi egyezményeket, illetve további ENSZ egyezmények is elfogadásra kerültek több tagállam részéről. A legutóbbi egyezmény, a nők előtti erőszakról szóló egyezmény őt is több ország ratifikálta. Remélem, hogy jövő az idei vég, év végére, jövő év elejére egyöntetően ratifikálják a tagállamok ezt az egyezményt. Ez tehát csak egy rövid pillanatkép volt arról, hogy mit olvashatnak ebben az átfogó éves jelentésben. Remélem, hogy hasznosnak találják majd, és a különböző fejezeteit mindennapi munkájuk során is használni tudják majd a különböző megállapításainkat, nem azt mondom, hogy átolzéig olvassák végig, de ö, látni fogják, hogy önmagukban is megállnak a lábukon a különböző fejezetek, és felhasználhatóak. Már elkezdjük a munkát a jövő évi éves jelentésen, és az úgynevezett fókuszban ö, fejezett a jogállamiságról fog szólni, és ezt vizsgáljuk meg, hogy hogy állunk ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöttet én is szeretném mondani, és kérem a hozzászólásokat. A következő napirendi pontunk természetesen a februári Bécsi delegációnak a munkája lesz. Néhány név itt már előttem van, Szegrén Watsonnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondhatom, hogy engem ért az a megtiszteltetés, hogy én voltam ennek a bizottságnak a vezetője, amikor létrejött a teljes jogokkal ellátott, alapvető jogokkal foglalkozó bizottság, és akkor kezd tettük meg az első lépéseket az átfogó éves jelentések eh, kidolgozása érdekében. Sajnos eh, Michel kollégám nincs jelen, és ő foglalkozik ugye az alapvető jogok eh, kérdésével foglalkozó jelentéssel. Sajnálatosan mai napon nem lehet itt jelen körünkben, és tudjuk természetesen, hogy mennyi minden történt ezekben a kérdésekben, és arra kértük a az uniót, hogy akár a hetes cikket is vessük be olyan esetekben, amikor erre szükség van, és nagyon fontos, hogy a bizottság és a tanács is aktívabbá váljon, ha erre szükség van szeretném ismételten elmondani, ahogy ez a parlament részéről el is hangzott, hogy ezt a bizottságot még aktívabban kell használnunk a jövőben, méghozzá egy Strasburgi vitával összefüggésben az a kérdés ugye, hogy a kettes szikkel kapcsolatban tud-e a bizottság hasznos jelentéseket, éves jelentéseket készíteni, ami a tagállamokban kialakult helyzeteket illeti. Amit olvashatunk az önök jelentésének ötödik oldalán, ahol arról beszélünk, hogy aggodalomra adhat okot, hogy mi a helyzet a jogállamisággal, különös tekintettel bizonyos tagállamokban, ahol alkotmányjogi kérdéseket is felvett eh, ez az ügy. Itt eh, egy nagyon alapvető elvről van szó, a jogállamiság elvéről, ez a helyzet 2013-ban ugye tovább súlyosbodott, éppen ezért nagyon szívesen vennénk azt, hogyha továbbiakban is foglalkoznánk súlypontosan ezzel a kérdéssel, és szeretnénk látni, hogy miben tudnánk itt mi még jobban közreműködni. Egy további kérdés, amivel talán nem foglalkozunk itt kellő mértékben, ez az etnik, ez a nemzetiségi oroszok elleni diszkrimináció kérdése, azt hiszem, hogy Litvána itt nagyon jó példát ad arra, hogy a balti államokban hogyan viszonyulnak néhány problémához, amelyet az orosz nemzetiségi csoport szembesül. Úgy gondolom, hogy nem lenne rossz, hogyha további adatokat kaphatnánk a balti államokban élő orosz nemzetiségű polgárokról, és talán a litván elnökséget is be lehet jobban vonni ebbe a munkába. Rugoszfédó elnök urat én a múlt héten kértem is, hogy esetleg szervezzen meg egy találkozót a balti országok kormányai részére, és ott vitassák meg azokat a kihívásokat, amelyek az orosz nemzetiséget, a régióban élő orosz nemzetiségűeket érintik. Azt hiszem, hogy akkor először összegyűjtjük a kérdéseket, és utána adunk lehetőséget azok megválaszolására. A úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is eh, szeretnék köszöntet mondani a felvezetőért. Három vagy négy hónappal ezelőtt eh, Bécsben sorra került a találkozóra, és ezúton is szeretnék eh, köszönetet mondani azokért a rendkívül hasznos és előremutató vitákért, amelyek a látogatásunk során létrejöttek. Nagyon konstruktív volt ez számunkra is, hiszen elgondolkodhatunk arról, hogy hogyan tudjuk az önök ügynökségét számunkra is hasznosabban használni annak érdekében, hogy az együttműködést megerősítsük. Szorosan nyomon követtem az ön felvezetését, és emlékszem a utolsó találkozónkra is. A kérdések vetődtek fel bennem, különösen a Bécsi emlékeimre való tekintettel, hiszen szó volt azokról a lépésekről, amelyek szükségesé váltak a tagállamokban kialakult problémák orvoslása érdekében. Ezek rendkívül fontos kérdésfelvetések voltak, amire szükség lenne, és amit kívánatosnak is tartanánk, hogy legyenek specifikus javaslatok, az elképzeléseket és a magyarázatokat, megjegyzéseket kössük egymással össze, próbáljuk meg ezen a téren előre lépni, annak érdekében, hogy tanulhassunk egymás legjobb gyakorlatából, és hogyha esetleg vannak javaslatok az önök részéről, mint ügynökség részéről, hogy ezeket jobban át tudjuk venni. A második gondolatom pedig az az interakció lenne, amely az önök szolgálata, az önök meglátásai és a partnerek között bontakozhatnak két. Például néhány hónappal ezelőtt az egy, az, e, az Egyesült Nemzetek speciális jelentéstevőjét hallhattuk itt meg, aki szintén az európai migránsok alapvető jogaivnak helyzetével foglalkozott, különös tekintettel Görögországban és Olaszországban kialakult helyzetre. De emlékszem arra, hogy néhány héttel ezelőtt Görögország képviselője is felszólalt ebben a körben és ebben a témában. A legkülönfélebb jelentéseket hallhattuk meg, mindez pótlólagos értéket jelenthet az ügynökség számára, javíthatja a koordinációt. Nem tudom, hogy önök mennyire hallottak, ismerik ezeket az információkat, és az önök megjegyzései mennyire építkeznek ezekre a beszámolókra és információkra, hogyan tudják a munkájukat hasznosan alakítani, mindenki számára, minden érintett számára és a neuralgikus régiók számára. Mindenesetre köszönetet szeretnék mondani azért a vendéglátásért, amelyet Bécsben részesítettek bennünket, és a parlament nevében azt tudom mondani, hogy a mi célunk, hogy minél hasznosabban, hatékonyabban tudjuk használni az önök munkájának eredményeit, és a mai lehetőséget is pontosan ebben az irányban szeretnénk használni. Köszönöm szépen. Egy további hozzászóló, Danóka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is üdvözlöm Kerman urat, én is ott voltam februárban a delegációval a helyszínen, nagyon érdekes volt ez a látogatás. Amikor az ember nem jár egy helyen, akkor addig, amíg el nem megyünk oda, meg sem tudjuk eh, érteni, hogy hogyan működik egy bizonyos gépezet, de a legnagyobb korlátozottságok eh, a szabályokban vannak a jogszabályokban, amelyek ezeket a tevékenységeket szabályozzák, és nagyon fontos, hogy kibővítsük a jogok érvényesülésének területét. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan is volt egy jelentés a tekintetben, hogy a tanácsban nincsen megegyezés, és hogy az FRA-nak a mandátumával kapcsolatosan nincsen elég politikai akarat. Sok sikert kívánok az ügynökségnek. Megnéztem ezt a kis kiadványt, és volna egy kérdésem a 33.-34. oldalral kapcsolatosan, ahol az etnikai alapon megvalósuló diszkriminációról van szó. Arról beszélnek itt, hogy nem áll rendelkezésre elég adat a rasszizmussal kapcsolatos, romákkal kapcsolatos, homofób és szélsőséges cselekmények tekintetében. Egy kollégám részt vett egy kérdés benyújtásában a közelmúltban, már ami a határozatot illeti, a rasszizmussal és a jobboldali szélsőséges megnyilvánulásokkal kapcsolatosan. A kérdésem az ön véleménye szerint hogyan lehetséges, javítani az adatgyűjtés minőségét, akár lett országot is beleértve. Tudok róla, hogy vannak bizonyos regisztrációs problémák, de ezekről például nincsen itt említés ebben a szövegben. A hármas táblázatra gondolok pontosan. Ez volna tehát a kérdésem. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Bronze. Köszönöm szépen, Bronz úr. Köszönöm szépen talán a legfontosabb jog minden jog közül, és a legalapvetőbb a politikai jogok sora. Ezek nélkül politikai változás lehetősége korlátozott volna, a demokrácia pedig nem működhetne. A szólásszabadság talán a legfontosabb jog, hiszen enélkül nem valósulhat meg a vita, legalábbis ami megvalósul, azt nem nevezhetnénk vitának. A szólásszabadság alig kerül említésre a jelentésben. Miért van ez? Úgy látszik, hogy az ügynökség nem ért egyet ennek a fontosságával. Talán akik az ügynökség véleményével együtt ér, egyetértenek, azok szerintük is megnyilváníthatják a véleményüket, de a vitát nem szeretik, úgy látom a bírálókat demonizálják, és azt mondják rájuk, hogy gyűlöletbeszédet szítanak. De ezt általában politikai alapon szokták eldönteni, hogy mi minősül gyűlöletbeszédnek. Erre látunk példát a kiadvány hátulján is például. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én viszonylag frissen vagyok a parlamentben, úgyhogy nem tudtam részt venni a delegáció munkájában, amikor az ügynökségnél látogatást tettek. Máltai vagyok, és nagyon érdekelt, és nagyon megrázott az a tény, hogy nem alakult ki szolidaritás országommal szemben, már ami a felelősség megosztást illeti a menekült ügyben, és ezért Szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit eh, Gorgiosz kollégám mondott el néhány perccel ezelőtt. Az a benyomásunk Máten, hogy egyedül maradtunk a menekültek befogadásával kapcsolatosan. A 41. oldalon az 1-2-es ábra is pontosan erre mutat. Az Egyesült Államok sokkal nagyvonalúbb volt, ha így mondhatom, illetve sokkal nagyobb szándékot mutatott a segítésre Máltával kapcsolatosan. Az, hogy hogyan tudjuk ezt indokolni otthon, ez nagy kérdés. Ha nem is ma, de valamikor a jövőben, bár a legjobb volna, ha ma tudna erre válaszolni, elmondhatná nekem, hogy milyen tervei vannak az ügynökségnek a tekintetben, hogy milyen szolidaritási intézkedéseket tervez Máltát segítendő, a bizottság visszavonta korábbi kötelezettségvállalásait, vagyis hogy állandó áthelyezési rendszert alakít ki. Tudom, hogy a tanács vonakodott ennek az elfogadásától. Ügynökségként azonban önök úttörő szerepet vállalhatnának abban, hogy szolidaritást tanúsítsunk például az én hazámmal szemben, hogy indokolni tudjuk, bizonyítani tudjuk a választóink számára, hogy teszünk is valamit a számukra problémát jelentő ügyekben. Köszönöm, Klász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Pronsz úrhoz hasonlóképpen bennem is felmerült egy kérdés a szólásszabadsággal összefüggésben, illetve a politikai semlegesség kapcsán hiszen a politikai semlegességnek mindig érvényesülnie kéne. A francia változatban a 107. oldalon hivatkoznak a francia et anti musulman even euh, voilà, És most franciául intéztem egy részt, és aztán a holland szabadságpártról is beszélhetnék, ezt is ugyanígy írják le ebben a szövegben. Ezek a pártok olyan problémákkal foglalkoznak, amelyeket a nagyobb pártok sorozatosan a szőnyeg alá sepernek. Aztán vannak más társulások is, amelyek próbálják ráirányítani a figyelmet fontos kérdésekre, amelyekre még nem találtunk megoldást. Az alapvető jogokkal foglalkozó ügynökségnek is foglalkoznia kell ezekkel az ügyekkel, hiszen beszél a rasszizmussal kapcsolatos bűncselekményekről a jelentés, de a demokratikus és nem demokratikus pártokat egy kalap alá veszik. összemossák a demokratikus pártokat olyan pártokkal, amelyek rasszista, erőszakos bűncselekményekre ösztönöznek. Úgy gondolom, hogy ezekkel a megjegyzésekkel az ügynökség túllép a hatáskörén. Arra kellene szorítkozniuk, hogy a szakértői munkájukat végezzék el, és ne tegyenek ilyen politikai jellegű megállapításokat, ráadásul ne olyan pártokról, amelyek demokratikusan megválasztott pártok. Köszönöm, elnök úr, nem akartam hozzászólni, de halván egy-két kolléga hozzászólását mégis szót kértem. Először is szeretnék köszönetet mondani az ügynökségnek az elvégzett munkájáért. Úgy vélem, hogy nagyon értékes tevékenység ez a mi szempontunkból. ahhoz képest, amit mi tudunk elvégezni. Ö, csodálkozva hallom, hogy egy-két kollégám ö, politikai javaslat tételt vár önöktől, hiszen önöknek megvan a saját ö, mandátumuk, ajánlásokat, tanácsokat tehetnek, de mindannyian tudjuk, azok, akik itt vagyunk, hogy mik a problémák, mik az akadályok, és ki nem akar előrelépni az alapvető jogok ö, területén. Tehát tudnunk kell, hogy vannak felelős tagállamok, akik nem akarnak előrelépni, úgyhogy ne terítsük a felelősséget. Én úgy látom, hogy felhívják a figyelmünket számos problémára, és Michel úr jelentésével is látok kapcsolatot. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy az alkalmazható szabályokkal foglalkozunk. Van számos probléma. Önök is felhívják rá a figyelmet, az Európa Tanács is felhívja rá a figyelmet, görög kollégám, a bevándorlók emberi jogok, emberi jogáról szóló jelentés, jelentéstevője is elmondta ezt, úgyhogy nem elégedhetünk meg ennyivel. Azt is hogy a demokratikus legitimitásról is szó volt az elmúlt hetekben a magyar kérdés kapcsán, ez nem igazol mindent. És nem csak tehát azért, mert az embernek demokratikus legitimitása van, nem jelenti az, hogy onnantól kezdve lábbal tiporhat bizonyos értékeket. Megvannak az értékeink. Ma a problémánk az, hogy nem tudjuk, hogyan ö, vigyük meg, alkalmazzuk ezeket az értékeket, és ahogy ön is mondja, az Európai Bíróság ítéletei is ezt tanúsítják. Másképpen fogalmazva, a kolléga hozzászólásával kapcsolatban, a demokratikus legitimitás nem igazolja a rasszista ö, megjegyzéseket. Ö, és nem hagyatkozhatunk csak az igazságszolgáltatásra. Persze az igazságszolgáltatás is végezze el a maga feladatát, dolga a jogszabályok alkalmazásának kikényszerítése, de mi, hogyha mi nem végezzük el a dolgunkat, akkor csak a bíróságokra marad. Itt vannak olyan demokratikus, legitív módon meg választott politikusok, akik bizonyos tűrhetetlen határokat átlépnek, és ez nem maradhat annyiban. Köszönöm, asszonyom. Most meg fogom kérni a látogatóinkat, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Én egy dolgot tennék még hozzá, mégpedig a kísérő nélküli kiskorúak kérdése tekintetében, akik megérkeznek menedékkérőként különböző európai országokban. Nemrégiben látogatást tettünk Svédországban, ahol ö, ö, jelentős szociális nagyvonalúságot figyelhetünk meg, de még így is nagyon aggaszt bennünket ez a legújabb trend, hogy egyre több gyermek érkezik, akiket gyakran kihasználnak a bűnözők és mások. de azzal is megsértjük a jogaikat, hogy olyanok mozgatják őket ide-oda, akik nem feltétlenül az ő érdekeit viselik a szívükön. Egyetértenek-e azzal, hogy foglalkozunk azzal a kérdés, hogy milyen megfelelő módon tudjuk ezt a fajta magatartást akadályozni, hiszen a társadalomban vannak ilyen kisebb fajta, sőt sajnos nagyobb csoportok is, akik E, ennek a szószólói. Fogy az időnk, de azért kérem nyugodtan válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket is. Megadom a szót kollégámnak, kérem úrnak, hogy válaszoljanak kérdésekre, hiszen ő ismeri részletesebben a napi munkánkat. Köszönöm szépen a számos konstruktív és remek kérdést, hozzászólást és véleményt az éves jelentésünkről. Tudom, hogy az itt jelenlévő kollégáink szorgalmasan jegyzeteltek, hiszen ez természetesen befolyásolja azt, hogy a jövő évi jelentést hogyan készítjük el, és a munkánkat hogyan folytatjuk. De hadd válaszoljak egyesével a kérdésekre. Sajnos talán röviden az időkorlát miatt. Először is Watson úr kérdésére az éves jelentéssel kapcsolatban, és hogy ez hogyan függ össze, függhet össze a kettes cikkkel, e tekintetben mit tudnánk tenni. Először is a kettes cikk az tulajdonképpen egy általános háttér, egy általános alap számunkra a mandátumunk lényegét képviseli. Ez is tükröződik az éves jelentésünkben, és ezért a legutóbbi beszélgetések fényében, amelyek itt és a tanácsban is folytak, ezt figyelembe vesszük, illetve figyelembe vettük beszélgetésünk során, hogy ezt hogyan tudnánk tovább fejleszteni a jövőben. Tehát konkr- nagyon ö, ö, meg vagyunk győződve ö, arról, hogy a saját kutatásaink alapján is, és az ENSZ-től, az Európa Tanácstól és másoktól kapott hozzájárulásuk révén ezt tovább tudjuk fejleszteni, és az erről való tudásunkat növelni tudjuk. Tehát a második cikkel kapcsolatban. Volt egy tanácsi rendelet az ügynökség létrehozásakor, mely szerint a tanács ő, támogatást kérhet a kettes cikkel és a hetes cikkel kapcsolatos kérdésekben a az ügynökségtől. Tehát van egy ilyen szélesebb körű felhatalmazás vagy lehetőség, amely tehát kiterjed ö, egyes területekre, amelyek talán szélesebbek, mint a, a, a fő mandátuma. Megnéztük a 2008-2009-ben készített jelentésünket a kisebbségekről, és a, az ügyvezető testület úgy döntött, hogy öt évente meg fogja vizsgálni, ismételni ezt a felmérést, tehát jövőre ismételjük meg, hogy ne csak egy pillanatképünk legyen a helyzetről, hanem a tendenciát is figyelemmel tudják kísérni, hogy, hogy hogyan alakulnak a a szakpolitikai kezdeményezés, illetve hogy hogyan alakulnak az adatok, és a szakpolitikai kezdeményezések milyen hatással voltak ezekre, tehát a diszkriminációra, stb. És az orosz kisebbség is ennek tárgya lesz. Az előző elnökség együttműködve konferenciát szerveztünk a gyűlölet bűncselekményekről, és ez a téma is szerepelni fog a következő éves jelentésben. Még nem ismerek minden részletet, de ennek nagy a valószínűsége. Papa Nikolau úr kérdésére válaszolva, azt illetően, hogy hogyan tudnánk konkrétabban foglalkozni egyes javaslatokkal. A vezetőségi ülés erről is beszélt, különösen ezzel az éves jelentéssel kapcsolatban, de egyéb munkánkkal kapcsolatban is, hogy hogyan tudnánk egy kicsit jobban kihegyezni a véleményünket, tehát vizsgáljuk, hogy mit tehetünk ezzel kapcsolatban, és konkrétabb javaslatokkal, hogyan tudnánk konkrétabb javaslatokkal előállni. Természetesen egy kény és egyensúlyt kell megtalálnunk, hiszen, amint elhangzott, ez az önök, a politikusok dolga, hogy megoldásokat javasoljanak, de mi is vizsgáljuk ennek a lehetőségét. Hát Létezésünknek ez volt az első öt éve, azon dolgoztunk, hogy kialakítsuk az intézményt, a módszertant finomítsuk, hogyan tudunk egy értelmes éves jelentést készíteni, és most kerültek sorra ezek a kérdések. Azt hiszem, hogy ha jól mondom, a migrációs kérdésekkel foglalkozó előadó is volt nálunk, ha jól mondom a nevét, ő is volt nálunk, és megnézte a munkánkat. Tehát egy folyamatosan erősödő együttműködésről beszélhetek mind az Európa Tanácsa, mind az ENSZ-el is. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ezt tavaly is elmondtam, hogy milyen kiváló az együttműködésünk a többi európai ügynökséggel. Szeptember elején a gyűlölet bűncselekmények kapcsán az Európol és az eurojust együtt konferenciát rendezünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk fellépni a bű, gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatban, de hát ezen a területen szoros az együttműködés. Tanok kolléga kérdésével kapcsolatban, hogy hogyan javíthatnánk az adatgyűjtést. Például említettem, hogy milyen fontos adatgyűjtést végzünk a roma csoporttal kapcsolatban. Próbálunk meghatározni néhány kulcsfontosságú indikátort, amelyet minden tagállam elfogad, és nemzeti szinti monitoring mechanizmusokat kiépíteni ezek tekintetében és szeretnénk ezt kiterjeszteni nem csak a romákra, hanem mindenféle etnikai és fai alapú diszkriminációra állt, nagyobb általánosságban, de kell tennünk egy első lépést. Tehát, mint mondom, öt éve dolgozunk, és még mindig ö, adatokért kell küzdenünk a tagállamokkal. Hogyha a roma csoport tekintetében sikerül kialakítani egy munkamódszert, és kialakítani egy EU szintű együttműködést, akkor ezt ki tudjuk terjeszteni. Még egy dolog a gyűlölet bűncselekménnyel kapcsolatban az eurojust az Európollal és más ügynökségekkel együtt is azt vizsgáljuk, hogyan tudnánk megállapodni abban a monitorálást, és két-három olyan bűncselekmény típust szeretnénk megállapítani, ebben megállapodni, amelyet aztán monitorálnánk két-három csoporttal kapcsolatban, és ezzel már jelentős előrelépést tudnánk tenni. Még a négy ö, ország tekintetében is, amelyet kiemeltem, ahol kiváló adatok állnak rendelkezésre, tehát még ezekben az országokban sem tudjuk összehasonlítani az adatokat, mert különböző módon gyűjtik azokat. Idén tehát erre fogunk különösen odafigyelni a gyűlölet bűncselekményekre, és megnézni, hogyan tudunk tovább lépni. Bonc úr, a ö, szólásszabadsággal kapcsolatban tett megjegyzést. Természetesen mi is támogatjuk a szólásszabadságot. Azért nincs külön fejezetünk erről, mert egész egyszerűen nem része a felhatalmazásunknak, amint látja, a, illetve nem a felhatalmazásunknak, hanem a több éves keretnek, és amint látja, az éves jelentés felépítése is fejezetről fejezetre követi ezt a több éves keretet. Viszont foglalkoztunk a, a gyűlölet beszéddel, és ez összefügg a szólásszabadsággal és a kifejezés szabadsága, a megnyilvánulás szabadsága is összefügg ezzel, illetve a gyűlöletbeszéd dimenziójával, amely gyakran összefügg a gyűlölet bűncselekményekkel. Metzola kolléganő kérdésével kapcsolatban, aki Máltát képviseli, illetve Máltát származású, hogy hogyan tudnánk mi is részt venni a szolidaritásban. Egyszerűen csak részt kell venni a védelmi rendszerben. Hogyha megnézzük a, ennek a kérdésnek a történelmi hátterét, akkor látjuk, hogy a menedéket kérők védelme nagyon fontos eleme az egész rendszernek. és egy bizonyos szintű szolidaritásra mindenképpen szükség van. És szeretnék emlékeztetni a 79-es régi történetre, azt hiszem, hogy 79-ben volt, amikor volt egy hatalmas konferencia Genfben, és a, nemze, a 2005 200 vietnámi letelepítése mellett, illetve befogadása mellett döntött a nemzetközi közösség. Azt hiszem, hogy ez fontos lecke azt illetően, hogy ezt a szolidaritást hogyan kell gyakorolnunk. De ön éppen úgy ismeri az európai szinten folyó vitákat ezzel kapcsolatban, mint én. Eh, to Mr. Klaas. Klaas úrhoz talán annyit, eh, ismételten a szólásszabadságról volt szó, illetve a legitimitás kérdése. Erre megint csak azt tudom válaszolni, hogy ez nem része a keret programunknak. Nyilvánvalóan egyet lehet érteni azzal, amit ön mond, de, de mi nem foglalkozunk az egyes pártoknak a színezetével, mi azzal foglalkozunk, hogy mi a helyzet a kisebbségekkel, illetőleg a kisebbségek jogai milyen módon kerülnek tiszteletben tartásra. Köszönöm szépen, ennyit erről. És hamarosan el is érkeztem a végéhez. Vezsia asszonynak ez inkább egy megjegyzés volt a kettes cikkelyel kapcsolatban, illetve az abban rögzített értékekkel kapcsolatban, illetve mi a helyzet akkor a kíséret nélküli kiskorú menedékkérőkkel. Itt elmondhatom, hogy elégedettek vagyunk a jelenlegi rendszerrel, ha bár minden rendszer természetesen tovább lehet fejleszteni, de ha olvassuk a 2009-es jelentésünket, ahol szintén foglalkozunk az embercsempészet áldozatává vált gyermekeivel, gyermekekkel, illetőleg kíséret nélkül érkező kiskorúakkal kapcsolatban. Őket elhelyezik ezekben a menekült központokban, nagyon sok esetben ők különös veszélynek vannak kitéve, például szervkereskedők részéről, vagy illegális örökbefogadás veszélyezteti őket, egyéb más kockázatokról is szó van. Egyelőre úgy gondolom, hogy még mindig nincs olyan rendszer, olyan működőképes rendszerünk, amely kellőképpen védelmet tud nyújtani ezeknek a gyermekeknek. Úgy gondolom, hogy ebben az évben foglalkoznunk kell még Európában a rabszolgatartás kérdésével, illetve az emberek súlyos fokú kizsákmányolásának kérdésével, és ebben a problémában gyermekek is érintettek sok esetben. Köszönöm szépen. El tudom mondani, hogy nagy-nagy köszönettel tartozunk mindkettőjüknek, hogy időt szakítottak ránk a mai napon, és válaszoltak a kérdésekre ilyen átfogó módon. Még egyszer szeretnék köszöntet mondani azért, hogy eljöttek hozzánk és megosztották velünk véleményüket. Uh, on point four, um, ami a négyes napi rendet illeti, az elnök urat megkérdezem, hogy, hogy, ez a, hogy esetleg összefügg-e az előbb tárgyalt kérdéssel, tehát a Bécsi februári üléssel kapcsolatban a Papánikló kollégát szeretném itt megemlíteni, és és a helyi szakértőnek is szeretnék köszönetet mondani. A delegációk elmondták, hogy az ilyen típusú eszmecseréket a jövőben is fenn kell tartani, ez megerősíti az együttműködést az ügynökség és a parlament között, illetve a parlament is jobban el tudja látni a munkáját a több éves eh, keret, keretében 2014 és 2017 között. Mindez a projektmenedzserek, illetőleg a szakértők további nagyon fontos tapasztalatokra számolhattak be, átfogó eh, jelentések eh, születtek az LGBT által érintettekről, illetve foglalkoztak a menekült kérőkkel szembeni bánásmódnál tapasztalható problémákkal, illetve szóba került az is, hogy veszélyhelyzetekben, válsághelyzetekben mi a teendők a menekül státuszt kérők esetében, illetve szisztematikusan hogyan lehet fellépni a szegénység, a kirekesztés és a szélsőségesség ellen. Különösen igaz ez a határrendészeti kérdésekben, illetve a menekült kérdésekben, amelyek szintén itt szerepet, szerepet játszottak, és a szélsőségesség, illetőleg a gyűlölet beszéd szintén napirenden szerepelt az összes érintett résztvevő szervezet ezeket a kérdéseket folyamatosan napirenden tartotta. Nem tudom, hogy bárkinek még esetleg valamilyen nagyon fontos hozzászólása lenne a kérdéssel kapcsolatban, mert ha nem így lenne, akkor rátérnénk a következő napirendi pontra. Köszönöm szépen ismételten. Very well, ladies and gentlemen. Point five we'll move to now, if we may, please. Az ötös napi rendi pontra térnénk rá. Ez mégpedig a számítástechnikai fejlőben rejtlő potenciál felszabadítása Európában Judy Sargentini részéről lenne a vélemény előadása, és Időközben 54 módosító érkezett meg. Először is szeretném a vélemény előadójának megadni a szót. Ezt követően a bizottságnak adnám meg a szót, és meghallgatjuk a módosításokat is. Megadnám akkor a vélemény előadójának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igazán nagy örömre szolgál. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatott a munkámban. Az árnyék jelentéstevők részben jelen vannak, segíteni tudnak. 54 módosító indítványt kapta, és a Prism, a Trempóra is szóba került, és azok a változások, amelyek egyik napról a másik napra bekövetkeztek Európába az adatok gyűjtése, az biztonság, az adatvédelem területén. Szeretném egy picit módosítani a beszámolomat a számítástechnikai felhőkkel kapcsolatban, a cloud computinggel kapcsolatban és azt tudom mondani, hogy ezek a módosítások hozzájárultak ahhoz, hogy világosabbá tegyük a helyzetünket nem csak a kiberbűnözés területén, hanem a saját kormányaink szemben is, annak érdekében, hogy valóban biztonságos körülmények között gyűjtsük és használjuk fel az adatokat kiosztottam már néhány tervezetet, tervezet, kompromisszumos javaslat tervezeteket. Ahogy mondtam, 54 darab módosító indítvány érkezett, a legtöbb ezek közül rendkívül konstruktívak, és megpróbálom majd ezeket bedolgozni kompromisszumos módosításokba és remélem, hogy ezek a módosítások akkor valóban egy egységes platformra, álláspontra tudnak kerülni. Remélem, hogy ezek elfogadhatóak majd a szerzők részére. Mindenki jelentkezzen, aki esetleg úgy érzi, hogy kimaradt volna az ő módosítója. Van azonban egy módosítónk, a 45 a Papa Nikola úr és a Gabriel asszony részéről, amelyek szellemi termékek fűződő jogokkal foglalkozik. Az az igazság, hogy nem szívesen venném föl ezt a kérdést a véleménybe, mert úgy gondolom, hogy ez pontosan ellentmond annak, ami, ami, ami mellett én szó, szólok szót, ugyanis én az átláthatóságot szeretném itt mindenképpen előtérbe helyezni. Van itt két további módosító indítvány is, ott szeretnék további tisztázást kapni, az a 46-os, Markus Curia részére és 47-es Lorenzo Fontana részéről. Ők a különös veszélynek kitett felhasználókra vonatkoznak, illetőleg kiskorúak védelme a digitális térben, a digitális világban. Szívesen meghallgatnák ott egy, tiszti, egy tisztázó jellegű megjegyzést, hogy egész pontosan hogyan is kell értenünk ezeket a módosításokat annak érdekében, hogy át tudjam vezetni őket, hogyan függ ez össze esetleg a gyermekkel, korúakkal, a kiskorúakkal szemben ő visszaélésekkel, szexuális visszaélések területével. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyit tudnék elmondani a módosításokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Akkor most kérném az árnyék jelentéstevőket, hogy szóljanak hozzá. Vosszurat. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány pontra kitérni, először is azokra a módosító indítványokra, a 28-asra például, amelyel nagyon egyet tudok érteni, és amelyről úgy gondolom, hogy feltétlenül át kell vennünk, illetve ugyanez vonatkozik a 23-asra és az Antjes asszony, asszony részéről, és úgy gondolom, hogy a 13-as módosító a jelentéstevő részéről és a 36-os módosító az ipelasszony tollából az ott megemlített szabályozások véleményem szerint magától értetődőek, és az irányelvbe kell ezeket felvennünk. Itt nem szükséges erről egy új vitát nyitnunk, hogy pontosan miről is szólnak hanem már az irányelvben meg kellene találni ezeknek a helyzetét. Na most, ami pedig a 56-os módosítóval kapcsolatos kérdést is megválaszoljam. Én úgy látom, hogy ennek helye van ebben a jelentésben, hiszen foglalkoznánk az adatvédelem megfelelő szabályozásával, hol foglalkozunk ezzel, ha nem itt. Ami pedig a saját javaslatokat illeti, itt szeretnék a kettes módosítóra kitérni, teljesen rendben lévőnek tartom. A, a 21-es és a 26-os, itt talán szisztematikai okokból jobban meg kellene különböztetnünk a dolgokat egymástól, és ami a 43-ast illeti, ott véleményem szerint szintén magától értetődő lenne, hogyha ne állandóan csak a bizottságot szólítsuk fel arra, hogy vegye figyelembe az alapjogokat, hanem írjuk meg azt, hogy ezt hogyan tegye, ha bár a dolog teljesen magától értetődő, és nem szorul további magyarázatra, hiszen mindenki tudja, hogy mit tartalmaznak az alapjogok, mit tartalmaz az adatvédelemről szolgáló, szóló irányelv. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a 43-as módosítót szintén figyelembe kellene venni, Ugyanez vonatkozik a 48-asra is, ha bár úgy gondolom, hogy ezt nem kellően vették figyelembe, de nagyon észszerűnek tartanám, hogyha betartanánk azt, amit én javasoltam. A jelentéstevő már az előbb beszélt is erről a kérdésről, ez a 4A és a 2A új módosítók, ami a 4A-t illeti, ott a PRISM, a, a, illetőleg a kémkedési kérdésekről van szó, illetve a plenárison született egy határozat, és mindenképpen ezek, ezt a határozatot figyelembe kellene venni, semmi újdonságról nincs itt szó, hanem a plenárison megszületett döntést kellene megfelelően beemelni, ami pedig a 2A újat illeti, én szintén úgy látom, hogy, a, hogy az irányelv ezzel a kérdéssel már foglalkozik, tehát nincs szükség arra, hogy újra foglalkozunk vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is szeretnék egyenként rátérni az egyes módosító indítványokra, de te kitérnék arra, amelyet Fosztúr is elmondott. Bizonyos dolgok magától értetődőek, hogyha minden egyes jogi szövegből vagy határozatból kivennénk azt, ami, sok, ami már magától értetődő, vagy már megszületett a korábbiakban, akkor sokkal rövidebbek lennének ezek a jogi szövegek. Azt hiszem, hogy nem káros, hogyha újból és újra utalunk dolgokra, hiszen ami nekünk magától értetődő, az nem feltétlenül magától értetődő mások számára. Tehát emlékeztetni valamire, az nem egy rossz dolog. Éppen ezért jónak tartom, hogyha a számítástechnikai felhő kérdését újra napirendre tesszük, hiszen ez egy újdonság. A kérdés az, hogy hol található az, ez a felhő, ez a, ez, a, ez a számítástechnikai felhő, hiszen általában ezek nem egy telephelyen vannak, a szerverek nem egy helyen találhatóak, hanem több helyen is találhatóak, ez azt jelenti, hogy ha az egyik cloud valamiért nem felhő, valamiért nem működik, akkor adott esetben egy másik felhőn keresztül tudok hozzáférni az adataimhoz. Éppen ezért nagyon fontos ezt a kérdést tisztázni, és ami a present illeti, ezzel kapcsolatban született egy határozat, egy határozat, az egy határozat, de nem tartalmaz konkrét cselekvési ö, terveket és lépéseket, éppen ezért egy új dimenzióba kell átlépnünk, hiszen itt nem csak adatvédelemről van szó, hanem arról van szó, hogyha a titkosszolgálatok számára teljesen más szabályok érvényesülnek, akkor szükség van új jogszabályokra annak érdekében, hogy a telekommunikációs szolgáltatók milyen módon tudnak hozzáférni ezekhez az adatokhoz, és itt egy teljesen új dimenziót kap maga, kapnak maguk ezek a számítástechnikai felhők. Tehát itt már nem csak adatvédelemről van szó, hanem arról, hogy bizonyos államok törvényeket hoznak, és ilyen módon megengedik magukhoz, hogy olyan adatokhoz férjenek hozzá, amelyet mi nem szívesen engednénk a részére. A jelentéstevő nagyon jelentős erőfeszítéseket tett a kérdés tisztázása érdekében, de fontosnak tartom, hogy először tisztázzuk, hogy pontosan mit is értünk cloud computing alatt és remélem, hogy ezzel a jelentéssel valóban nem csak a cloud computing specialitásait vesszük górcső alá, hanem foglalkozunk az ebből adódó adatvédelmi aspektusokkal is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját ahogyan állít, ő is megemlítette, egyre jelentősebb ez a téma a prizma botrány összefüggésében. És egyetértek azzal a megközelítéssel, amely az imént kifejtésre került. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti, ezekkel általánosságban egyetértek, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy pontosan megfogalmazzák a kihívásokat, illetve a kockázatokat a felhasználók szempontjából. Annak is örülök, hogy átfogó bekezdés készült a külföldi hatóságok részéről folytatott felügyelettel kapcsolatosan, tömeges felügyelettel kapcsolatosan. Nem nyilvánvaló ez a kérdés, de ahogyan a kollégáim által és magam által benyújtott módosítók erre rámutatnak, ez nagyon fontos kérdés, és egy olyan javaslat is született, hogy a harmadik országokban működő cégek helyezzenek el egy világos felszólítást, illetve figyelmeztetést arra nézve, hogy a harmadik országok hatóságai hírszerzési információkat szűrhetnek le az elhelyezett adatokból. Szofin tefet is rámutatott erre, és ezt nagyon fontosnak tartom. Vannak még módosítók, de úgy gondolom, hogy a prioritásainknak megfelel ez a jelentés, és megfelelően tömören összeretett jelentésről van szó. Köszönöm szépen! És most kérem a bizottságot, hogy mondják el a véleményüket. Vadeker asszony van itt a körünkben, ha jól tudom, tessék. Sorry, one of you Uh, Sorry, I can speak on uh, behalf of DG Connect. Excuse me. Elnézést a kollégám, Vadeka asszony nincs itt. A Connect főigazgatóság nevében szólalok én meg helyette. Korábban volt egy megbeszélés az önök bizottságával, a kollégáim is jelen voltak, ketten is, és ott az elmondott véleményük olyasmi, amit csak elismételhetek. Először is megadnám a szót az igazságügyi főigazgatóságról érkezett kollégáimnak, mivel a véleményben nagyon sok módosító az adatvédelemmel foglalkozik. Yes, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsenek különösebb észrevételeink a módosítókkal kapcsolatosan, és ahogyan a kollégám kifejtette, megelégedésünkre szolgál az az eredmény, amire ez a vita és egyeztetés vezetett. Köszönöm szépen. Szipol úr, illetve asszony is nagyon ékeszólan szóval kifejtette, hogy ebben a vitában nincsenek nyilvánvaló igazságok. Lehet, hogy valaki számára bizonyos dolgok nyilvánvalóak, például, hogy a felhőben elhelyezett adatoknak védelemre van szüksége, akkor is ki kell ezt mondani, hogy az újfajta technológiát, az új munkamódszert megfelelően fel tudjuk használni, hiszen ez változás az állampolgárok számára, a kormányzat számára, a vállalkozások számára és az adatfeldolgozásban, és ez nagy változást jelent a, az üzleti modellek egészére vonatkozólag. Ezt tehát meg kell tennünk, és nem szabad tartanunk attól, hogy folyton elismételjük az érveinket, a felhő alapú számítástechnikával kapcsolatos véleményünkről fél éve talán még nem gondoltuk volna, hogy ennyire releváns lesz, mint most. Kerestük az új megközelítéseket, most is keressük ezeket a megközelítéseket, közben zajlik a történelem, és alkalmazkodnunk kell a fejleményekhez, amivel semmi gond nincs, és a múlt heti állásfoglalást is meg kell vizsgálnunk, áttekintendő, hogy ezzel még összhangban vagyunk-e, és arról is gondoskodni szeretnék, hogy ne legyen ellentmondás az állásfoglalás és a jelen vélemény között. A többi módosítóról, vagyis hogy arról, hogy lehetne több módosítót benyújtani. Hát sajnos a határidő már lejárt, de a kompromisszumokkal még sok mindent elérhetünk. Köszönöm szépen. Ami a dátumokat illeti, a véleménytervezetről szeptember 16-án, 17-én szavaz ülésén szakbizottságunk, és most mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy 5 órakor szavazást tartunk. Ezért kérem az asszisztenseket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a képviselőjük megjelenik 5 órakor a kártyájával együtt. Nézzük a hatodik napi rendi napot, ez a 2010 pontot, 2014-es költségvetésről szól. Jan Mulder a jelentéstevő, de úgy tudom, hogy Sophie fogja bemutatni az ő véleményét. Először a bizottság képviselőjének adnám meg a szót, hogy mutassa be azokat az elemeket a költségvetés tervezetből, amelyek relevánsak a bizottságunk számára, és azután Sophie fogja megkapni a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam a 2014-es költségvetés tervezetet. Ennek az összefüggéseit is szeretném előjáróban felvázolni, hiszen ez meghatározta a korlátozottságainkat, illetve a munkamódszerünket is. Hangsúlyozni kell először is, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a költségvetés tervezet kidolgozása során olyan légkörben kellett dolgoznunk, amelyet költségvetési megszorítások jellemeztek. És ezek olyan korlátozottságok, amelyek a jelenlegi gazdasági helyzetből adódnak. Ugyanakkor mindez kapcsolódik azokhoz a tárgyalásokhoz is, amelyek a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan folynak jelen pillanatban, ezért egy kicsit szokatlan eljárásban kellett dolgoznunk, hogy finoman fogalmazzak. Az MFF-fel kapcsolatosan azt is el kell mondanom, hogy a jelenleg bemutatott javaslat egy előre haladott státuszát tükrözi az MFF-ről folyó tárgyalásnak, vagyis a júniusi eredményekből indulunk ki. A tárgyalások eredményeképpen még további kiigazításokra lehet szükség. De ezt majd módosító levelekkel fogjuk megtenni, vagyis a költségvetés tervezetet ezekkel fogjuk módosítani. A második dolog, amit szeretnék leszögezni előjáróban, a jogalaphoz kapcsolódik. A menekültügyi alap esetében, illetve a belső biztonsági alap esetében ezek a belügyi főigazgatóságra tartoznak, valamint az igazság törvény és állampolgársági projekt. Ezekkel kapcsolatosan valószínűleg tudják, hogy még vita folyik az új jogalap tekintetében. És vannak olyan elemek, amelyekre még nem találtunk megoldást. Ezek az előfinanszírozáshoz kapcsolódnak, ez esetleges éves előfinanszírozáshoz, és a végső döntés majd hatása lesz a további fejleményekre. Egy kiigazított, racionalizált struktúrára tettünk javaslatot, hiszen a bizottság kötelezettséget vállalt, hogy átláthatóbb és összpontosítottabb javaslatot tesz majd. Ez meg is történt. És úgy gondolom, hogy mindez tükrözi az új jogalap specifikus célkitűzéseit, és ezt pozitív fejleménynek kell értékelni. Végül pedig a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatosan. Itt a költségvetési sor tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az ügynökségek operatív tevékenységére vonatkoznak. Ami a kontextust illeti, illetve ez, ennek az áttekintése után részletesebben is megvizsgálhatjuk a tervezetet. A harmadik címben például a különböző új alapok és programok tekintetében kell megvizsgálnunk az előirányzatokat. A bizottság javaslata az MFF-ből indul ki, és ezt kiigazítottuk annak megfelelően, hogy a tanács tavaly februárban milyen következtetéseket tett. 2013. Ezt 2013. júniusában elfogadták. Ami a következő szakaszt illeti, a tanács és a parlament körülbelül 16,6%-os csökkentésben állapodott meg. Ez magyarázza ennek a 2013-2014-es rubrikának ezt a csökkenését. Nagyon nagy óvatossággal végeztük a számításokat. A legfontosabb minimumokra számoltunk, amelyre mindenképpen szükség van a programok alapszintű folytatásához, illetve lez, folyóprogramok lezárásához. Figyelembe vettük, hogy az új alapok későn érkeznek meg az új programokhoz, és minden változás, ami az előfinanszírozást, a kezdeti előfinanszírozást, vagy folyamatos éves előfinanszírozást illeti, további előirányzatokra lesz szükség 2014-ben ezekhez. A bizottság javaslatát két általános kényszer vezérelte. Az egyik az ügynökségek kiadását jelentő rubrikák, a másik az a cél, hogy csökkentsük az ügynökségek alkalmazottainak számát 25%-kal 5 éven keresztül. A bizottság gondolkodást folytatott, illetve a, az egyes irodák létszámát illetően három rubrika, a Cruising Spread, a folyamatos, illetve a startup irodák tartoznak ebbe a három oszlopba. A 2014-2013-as időszakra az új feladatok címkét megkapott ö, ö, ügynökségek, mint például a ö, Frontex kivételt képeznek. A startupnak minősülő új ügynökség, például az EU, ISA és az ASO ügynökségek további támogatásban részesülnek feladataik elvégzéséhez. Ami a decentralizált ügynökségeket illeti, itt 4,9%-os növekedést látunk a 2013-as költségvetéshez képest. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez a növekedés elsősorban az EU-LISA ügynökség felállításának tudható be. Remélem hasznos volt a beszámolóm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, valóban az volt. És Intvált asszonyt kérdezném. Köszönöm, elnök úr. Felismerem a kolléga nyilatkozatát, elnézést, hogy nincs itt, hivatalos parlamenti ügyben van távol, és Jan Mulder sem tudott eljönni, ugyan ezen oknál fogva. Június 26-án bemutatta a 2014-es költségvetést a bizottság. A Libét illető költségvetés előadójaként Jan Mulder sajnálja a 9,4%-os csökkentést, illetve egyéb csökkentéseket a 2013-as költségvetéshez képest. A programok jogi és alapok jogi alapjával kapcsolatban még folyik a tárgyalás. A tagállamoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy az EU költségvetés hatékonyan költsék el. Ezért ezek az ügynökségek, ahol lehetséges, meg kell, hogy osszák a munkát egymás között, és fokozzák az együttműködést. A bevándorlás ügyében történő fellépéseket meg kell erősíteni, és el kell kötelezniük magukat a tagállamoknak is emellett. A jön Mulder kolléga véleménye szerint az ügynökségeknek megfelelő anyagi támogatásban kell részesülniük annak érdekében, hogy rájuk bizott feladatokat elláthassák. Köszönöm. Fajkella a kolléga. Uh, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani én is a jelentéstevőnek és a bizottságnak is. A jelentéstevő véleménytervezetért, ami itt van az asztalunk. A, különösen a kettes pontot tartom rendkívül értékesnek, és csak alá tudom húzni azt, hogy rendkívül nehéz bármilyen költségvetési tervezésekbe bocsátkoznunk, hogyha a tanács részéről nincs semmilyen megállapítás még. Ö, lenne két apró megjegyzésem a véleménytervezettel kapcsolatban. Megemlítettük ugye azt, hogy az elköltött erőforrásokat valóban úgy kell felhasználni, hogy ebből érték többlet származzon, hiszen sokszor látjuk azt, hogy a tagállamok elköltik a pénzt azért, mert ezek a pénzek rendelkezésre állnak, hanem és ezért fontosnak tartom a azt, hogy többletértéket hozzunk létre. Az ötös cikknél nem egészen értem, hogy a Frontex-et miért emelték ki, és itt több példát is olvashatunk, pénzt költöttek olyan célokra, amelyre a parlament nem adta az áldását, a parlament csak egy hónappal ezelőtt adott, adta meg ehhez az egyetértését, ezt ne tekintsük tehát precedensnek. Nos, a Frontexnek több pénzt adjunk, akkor mi a helyzet az EASZ-val? Ők is nagyon fontos szerepet játszanak, olvashatunk erről a négyes pontban. Nagyon fontos célok vannak itt, amelyek mögé szintén erőforrásokat kell állítani, tehát ne egyet emeljünk ki, amelyek közül már szintén elég sok pénzt összpontosítottunk. Köszönöm szépen. Diaz Demera úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazság az, és ezt szeretném elmondani, Holmeyer az asszony nevében a Holmeyer asszony elsősorban köszönet mond Mulder úrnak ezért a kiváló véleménytervezetért, és egyetért a, a Mulder úr véleményével, már ami a 3%-ot illeti, a 3%-os csökkentést illeti, ő is úgy gondolja, hogy ez elfogadhatatlan. És egyetért Mulder úrral abban is, hogy mennyire fontosak ezek az ügynökségek, különösen azok, amelyek operatív funkciókkal is rendelkeznek. Mindenképpen itt meg kell említenünk a Europolt is, és nem csak a Frontex-et itt nem csak a hármas költségvetési sorról van szó, hanem további költségvetési sorokon is láthatunk csökkentéseket. Holmerer asszony arra tényre is kitér, hogy az új jogi alapok nem kerültek elfogadásra, hiszen a költségvetési vita még mindig zajlik. Szükség van arra, hogy egy intelligens elszámolási rendszert hozzunk létre, és ezt a csomagot lehetőleg minél hamarabb el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen. Bárki még szeretne hozzászólni többi frakcióból? Esetleg ön szeretne valamit még hozzáfűzni? A bizottság, nem tudom, hogy mennyire intelligens, okos kérdéseket tettünk fel akkor elmondanám, hogy augusztus 28-a 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, amennyiben az angol verziók is megszületnek. Különben augusztus 14 annak érdekében, hogy legyen lehetőség a fordítások elkészítésére is, mert össze kell szorítjunk a fogunkat, és tudomásul veszük azt, hogy csak angolul állnak majd a módosítók rendelkezésre. Nem tudom, hogy megkérhetem önöket arra, hogy ezt el tudjuk fogadni. És ha igen, akkor a szavazásra szeptember 5-én kerülhet sor. Köszönöm szépen, köszönöm a megértést és az együttműködést egy rövid időre felfüggesztem a munkát, és a szavazásra pontosan 17 órakor kerül sor. We will be moving to the vote in one minute's time, roughly. Thank you. Kedves kollégák, akkor eh, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, nem sokára megkezdjük a szavazást. Okay, ladies and gentlemen, I hope... Jó, hölgyeim és uraim, remélem, hogy mindenkinél ott van a szavazókártya, szükség lesz rá. És most kezdjük meg a szavazást. Először is a belső piacon az elektronikus azonosítási és trösszolgáltatások. Jens Rode az előadója ennek a véleménynek az 50. szabály szerint szavazunk, az IMCO bizottság pedig holnap szavaz. Kérem, hogy mindenki vegye elő a szavazó lapokat, és kezdjük meg a szavazást. Remélem, hogy tudom tartani majd a tempót a szokásos elnökünkkel. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 61-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5. módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan? Megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Okay. Closed. Lezárom a szavazást. Tizennyolc mellette, tizennégy ellene, tehát elfogadtuk ezt a módosítót.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 továbbra is amellett van, hogy a hatosról szavaznunk kell. Jó, köszönöm szépen. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70. módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72. 72-es mellette ellene tartózkodás. Eléggé szoros, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. 72-est tehát. Lezárom a szavazást. elutasítva. 21-el, 14 ellenében. 73-as mellette ellene részenkénti szavazásban szavazunk a 73-asról. Két részben. Elnézést, mondja az elnök. Ez nem szerepel sajnos az én szavazó lapomon. Tehát a 73-asról a zöldek kértek részenkénti szavazást. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elvetve. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító, ezt is részenként szavazzuk a zöldek kérésére. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. All done. Vote closed. Lezárom a szavazást. 21 mellette 16 ellene. A második részről is szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. 12-es módosító tehát. We all voted? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23 mellette, 14 ellene. Ezzel elfogadtuk. 78-as módosító mellette, ellene tartózkodás elvetve. Kettes számú kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-esnél tartunk, ha nem tévedek, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 23 mellette 14 ellene. Vagyis elfogadtuk. A 83-as ezzel megegyező tartalmú, Nézzük a hármas kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, Ah, okay. 86. In favor? 86-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elvetettük, de azért ellenőrizzük. 16-os. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elég egyértelmű az elutasítás 28-9 ellenében, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 91, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan a 91-es tehát. Lezárom a szavazást. 15-21 ellenében elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 93-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 19-es és 99-es azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. 20-as módosító tehát, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 mellette 18 ellene valóban nagyon szoros volt, de elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodás elvetve. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elvetve. Száznégy mellette ellene tartózkodás elvetve. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es és a 110-es, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 és 112 azonosak, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát ez a 28 és 112 együtt, mert azonosak. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 19 ellene. Igen, mi történt? Well, strictly speaking, when you've done the vote, you've done the vote. Is that... Hát ha szigorú akarok lenni, ha szavaztunk, szavaztunk. Így van, vagy nem így van? Um, I don't take bribes, no. Um... Nem, engem nem nagyon lehet lekenyerezni. A felszólalás mikrofonon kívül hangzik el, ezért a tolmácsok nincsenek abban a helyzetben, hogy defordítsák. If colleagues agree, I'm happy to repeat that vote. Okay, agreed? Right, let's repeat the vote then, please. Hát, ha a kollégák óhatják, akkor um, elektronikusan ismételjük meg a szavazást. Szavazás. Mindenki befejezte, lezárom, köszönöm. 21 mellette és 16 ellene, úgyhogy valaki meggondolta magát, de lényeg az, hogy elfogadtuk. 113-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 114 mellette ellene, tartózkodás elfogadva 29-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene elektronikusan nézzük meg 115-ös, nyomják meg a gombot. Mindenki szavazott lezárva. 16 mellette, 25 ellen elutasítva, 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 31-es. Mindenki szavazott? Lezárom. 22 mellette, 15 ellene elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as, és a 118 ugyanaz mellette, ellene. Elektronikus szavazást kérek. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk 21-17-tel szemben. 34-es mellette ellen tartózkodás. Nem minden kezet emelnek fel teljesen, úgyhogy kérem, hogy ellenőrizzük 34-es. Mindenki szavazott. Lezárom. Hát éppen ez mutatja, hogy kérem, rendesen emeljék fel a kezüket. Mi is fáradtak vagyunk. Lényeg az, hogy elutasítva. 119. A 119-es és a 122-esig egyben mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. 35-ös. Mellette, ellene, ez is elég közeli tartózkodás. Nézzük meg 35-öst. Mindenki szavazott? Lezárom. Érdekes. Jó, rendben, tehát elutasítva 28 ellene, és akkor a 123-as következik mellette. Ezt is egyben. elfogadják a 123-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es ellenes, mellette, ellene, elég közeli tartaszkodás, nézzük meg. Mindenki szavazott. Lezárva. 22 mellette, 16 ellene elfogadva. Ismét egyben a 133-astól a 141-esig mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos módosítás 8-as mellette ellene ellenőrizzük. 8-as kompromisszumos módosítás. Mindenki szavazott? Lezárom. 23-tól 15-ig elfogadva, tehát a 142-es következik, a 144-ig egyben mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 145-ös, egyben, a 147-ig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most következnek a preambulum bekezdések, 43-as mellette ellene tartózkodás. Kérem, hogy ellenőrizzük, 43-as. Mindenki szavazott? Lezárom. 17 mellette, 21 ellene elutasítva, 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosítás mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva 19 a 19-hez. Köszönöm. Tehát akkor nem fogadtuk, illetve 48 a soka fogyott, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva ötvenes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tart, ellenőrizzük az 52-est. Mindenki szavazott, lezárva. Tizenhét mellette húsz ellen elutasítva kompromissz, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ha jól látom, jó, akkor ellenőrizzük az ötve, a hármas módosítást. Mi érte? Mindenki szavazott. Lezárom. 23, 21 mellette, 17 ellene, elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes, mellette, ellene, ellenőrizzük ezt. Lezárva. Tizennyolc mellette, tizenhét ellene, elfogadva. 59-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. Most pedig a kártyánkkal következik a végső szavazás. Mindenki szavazott? Rendben, lezárom. 34 mellette, 4 ellene, nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen. Ennyi volt a szavazás? Hát akkor köszönöm szépen a részvételt, hölgyeim és uraim. Um, Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. A következő napi rendi ponttal folytatnánk, mert kezd elfogyni az időnk. A nyolcas napi rendi pont következik. A Libe delegáció látogatása Görögországban október 28-30-a 31-e között került erre sor 2012-ben, és egy delegációs beszámoló tervezetről van szó, amint tudják. Június 19-én már beszéltünk erről itt, és Dendiász úr ő itt volt, a görög államvédelmi, állampolgárvédelmi biztos, és ennek a delegációnak a vezetője Mulder úr, amint már hallották, sajnos ma nem tud itt lenni, Weber úr ked nagyon kedvesen, nem, Wikström asszony beleegyezett, Elnézést, Wikström asszony, itt tévedtem, tehát beleegyezett, hogy képviselje Mulder urat, hát dupla V-vel kezdődött, mind a kettőjük neve, biztos ezért kevertem össze elnézést. Tehát akkor Wikström asszonyt kérném meg, hogy mutassa be a delegáció beszámolóját, és utána megvitatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Kösz, annak is örülök, hogy ma az elnök úr mindig frissítő az ön jelenléte, mindig tud valami újdonsággal előállni. Örülök, hogy Mulder úr távollétében beszámolhatok önöknek a delegáció tevékenységéről. Mulder úr úgy véli, hogy elég tárgyalagosan tükrözi ez a beszámoló az, amit a delegáció tagjai láttak Görögországban. Mulder úr úgy véli, hogy ezt támogatni lehet, és köszöni a delegáció tagjainak a részvételét a munkában. Amint említett elnök úr, Októberben e-mail váltás keretében megvitattuk ezt, és módosítottuk, javítottuk a szöveget. A Libe delegáció vezetőjeként Jan Mulder két változtatást javasol. Az egyik, hogy a tagok által mondottakat hagyjuk ki, hogy objektívebb legyen a szöveg, és vegyünk figyelembe minden megjegyzést, ami elhangzott, mivel én nem, magam nem voltam a delegáció tagja, de nagyon kedvelem. Görögországot és több másik delegáció keretében voltam már Görögországban. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk magunkra ennek a missziónak az elvégzésért. Köszönöm szépen. Um, Rendben van. Bármilyen megjegyzés, hozzáfűzés a delegáció látogatásával, vagy a eredmények alapján szeretném elmondani azt, hogy egyetértek az előttem elhangzókkal, és én meg fogom adni a szavazatomat. Jó, Aston egy szó, mert bár én sem voltam része a delegációnak, de nagyon jól szervezetnek találtam. Ez a beszámoló jól be, bemutatja azt, ami történt ez alatt a néhány nap alatt. Mulder úr érzéseivel egyetértek a megjegyzések, illetve az idézetek kitörlésével, amelyeknek nem volt itt helye, és nagyon ellentmondóak voltak egyik a másikhoz képest, és ez a szöveg végeredményben részletesen és pontosan bemutatja a történteket. Yes, please. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk ezt a szöveget, viszont lenne egy általános megjegyzésem. Az első, hogy nem volt egyszerű az, hogy hosszú idő elteltével kellett nekünk most ezzel álláspontra jutnunk. Időnként ez előfordul, megértjük természetesen, de a miniszter úrral is megbeszéltük ezt a kérdést két héttel ezelőtt bizonyos tények már nem is aktuálisak, voltak bizonyos megjegyzések nyitott kérdésekkel kapcsolatban, amelyek időközben már lezárultak. Éppen ezért a jövőbeni delegációk esetében úgy kellene eljárni, hogy legyen egy időkeret, azért, hogy mindenki tudjon jól visszamlékezni a véleménytervezettel kapcsolatban. A második megjegyzésem pedig az lenne, hogy időnként nyilván mindannyian, akik részt vesznek ilyen típusú tényfeltáró missziókban, delegációkban, meg kell állapodnunk azokban a kritikus pontokban, amelyeket szeretnénk kihangsúlyozni. Nem mindig könnyű elmondani, hogy ezt vagy azt akarom látni feltétlenül, de mondjuk ide látogat valaki, és azt látja, hogy mondjuk egy villanykörte ki van égve és akkor nem tisztességes az, hogy itt nem égnek a lámpák, holott egyetlen egy villanykörte van csak kiégve ez egy olyan véleményt hozhat létre, amely valószínűleg nem felel meg a realitásoknak, és itt nagyon fontos kérdésekről van szó. Én nem csak erről a jelentésről beszélek. Szeretnék köszöntet mondani a tanácsadóinknak is az együttműködésért. Ők keményen megküzdöttek ezzel a jelentéssel, nem volt könnyű itt egy egyensúlyt találni. Az egyensúlyért szeretnék köszönetet mondani Mulder úrnak, nagyon bölcsen járt el, nagyon bölcs dolgokat javasolt már a misszió első napjától egészen a misszió utolsó napjáig, és valóban nagyon kiváló elnöki munkát végzett. Köszönöm szépen. Mero López asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a jelentés ennyi idő után olyasmi, amivel kapcsolatosan vannak olyan adatok a jelentésben, amelyeket nem is igazán értek. De nagyon fontosnak tartom az utazás után, hogy elgondolkodjunk azon, hogy milyen problémákat találtunk, és hogyan lehet ezeket jelen pillanatban megoldani? Az utazás már majdnem egy évvel ezelőtt volt, ezért nagyon érdekes volna megismételni talán, erre lehetőséget találni, értékelni, hogy az akkori problémák megoldottak-e mára. Hiszen voltak olyan ügyek, amelyek kifejezetten Görögországra vonatkoznak, de vannak olyan problémák, amelyek más befogadó központokra is jellemzőek, és tudni kell, hogy az Európai Unió által foganatosított intézkedések mennyire hatékonyak. Úgy veszem észre, hogy nagy visszalépést kellett elszenvednie a nemzetközi védelmet élvezőkkel való bánásmódnak, és ez olyan probléma, ami nem csak Görögországra vonatkozik, hanem a többi déli országra is, ahol a nemzetközi védelemre vonatkozó eljárás nagyon lassú. Aztán Görögország esetében eh, van egy kiemelt probléma, vagyis hogy mennyi időt töltenek eh, a menekültek a befogadó központban, itt lehet akár három hónap is, vagy hat hónapig terjedhet, ami nagyon hosszú időszak. Például Spanyolországban csak 20-valahány napot dönten, töltenek el átlagosan a menekültek ilyen táborokban. Görögországban nehézséget jelent ez a hosszú időszak, ezért jó volna tudni, hogy az Európai Unió tudna-e szakértői erőforrásokat fordítani ennek megállapítására, illetve hogy hogyan lehetne csökkenteni ezt az időtartamot. Aztán volt egy másik probléma, mégpedig a szakértők bevonása a menedékkérőkkel való foglalkozásba. Lehet, hogy ők illegális bevándorlók, de erről még döntés nem született e- azon a ponton, amikor a táborba érkeznek, és Görögország egyfajta szakértői testületet nevezett ki, és ezzel felülírta a rendőrség hatásköreit, ez nagyon érdekes téma, és más országokban is el kellene erről gondolkodni. A menedékkérők számára nagyon fontos kérdés ez, és vannak más pontok is, ahol feltártunk különböző problémákat. Például a Törökországgal való visszafogadási egyezmény hiánya, illetve vízumegyezmény sincsen a két ország között. Sokan vízum nélkül lépik át a görög határt, és a szíriai válság miatt talán még tovább romlott ez a helyzet, és a tengeri határokra is ugyanez vonatkozik. Amikor a látogatás zajlott, akkor ezzel kapcsolatban különösebb problémák nem voltak, de valószínűleg itt is rosszabbá vált a helyzet. A Béna és a közé befogadó központokat látogattuk meg, és a látogatásunk eredményeképpen javulás állt be ezeknek a táboroknak a szervezésében, és vannak még problémák, amelyeket megállapítottunk, és vannak olyanok is, amelyeknek az értékelése még folyamatban van és nagyon remélem, hogy az Európai Unió segítségével hathatósan lehet javítani a helyzeten Görögországban. Papa Nikolau úr szeretne szólni, úgy látom röviden ezekre válaszként. Köszönöm szépen. A Romero López asszony rám pillantott, amikor az érveit kifejtette, és nem én vagyok a görög kormányzat, csak némi információval szolgálhatok ebben a témában. A bevezetőmben nem akartam a tartalmi kérdéseket boncolgatni, gondoltam a többi kolléga ezt majd megteszi helyettem. Röviden annyit tudok elmondani, hogy Romero López asszony kérdései közül Sokra maga a miniszter is válaszolt már két héttel ezelőtt, amikor ellátogatott a Libe bizottságba. Ebben a jelentésben eh, pontosan eh, megfogalmazódik eh, mindezeknek a vitáknak a nyomán, hogy pozitív fejlemények történtek az elmúlt évben, és folyamatos erőfeszítések történnek a görög hatóságok részéről, arra nézve, hogy megfelelő szinten tudják biztosítani a harmadik országbeli menekültek vagy menedékkérők jogainak betartását, és hogy gondoskodni tudjunk a szükségleteikről. Nyilván ez nem mindig teljesül, vannak még hiányosságok, vannak problémák, de szólnék arról is, hogy milyen pozitív uh, reakciók történtek, és hogy ez nem csak annak az eredménye volt, hogy delegációk érkeztek ezekbe a táborokba. A kormánynak megvan a maga stratégiája, és van egy előirányzott terve is, és ennek eredményeképpen születtek meg az eredmények. Amikor valaki bírál valamit, az mindig hozzáadott érték, visszajelzés a görög hatóságok számára, és próbálunk is javítani a helyzeten, de most, hogy megszületett az új menedék, a menekültügyi szolgálat, és végzi a munkáját, reméljük, hogy ezek a késedelmek idővel a történelem lapjaira kerülnek, és ez egy nagyon kiegyenlített jelentés. Sok harmadik országbeli állampolgár megpróbál visszaélni a menekültügyi rendszerrel. Beszélhetünk akár csempészekről is, akik megpróbálnak valamilyen jogi utat találni arra, hogy harmadik országbeli állampolgárok Európába érkezzenek és itt maradjanak. hosszú út el még előttünk ezeknek a problémáknak a megoldásában. A szomszédságunkban eh, a déli országokra ugyanúgy igaz ez, mint eh, más, eh, mint Görögországra. Tehát ott még mindig problémák vannak, számítanunk kell a bevándorlási hullámokra. Remélem, hogy a delegációk látogatása után, illetve ha ezek ellátogatnak Görögországba, Olaszországba, Máltára, illetve Spanyolországba is szervezünk egy delegációt a Frontexhez. A sok visszajelzés után kiderül majd, hogy több szolidaritásra van szükség, több erőfeszítésre Európai Uniós szinten. Támogatandó azokat, az országokat, amelyek ilyen nyomás alatt vannak ami nem méltányos, és folyamatosan ezt kérjük az igazságos tehermegosztást, ez egyelőre nem valóság, csak egy kívánalom, váltsuk valósággá. Köszönöm. Köszönöm, és köszönöm a vitát is. A delegáció beszámolóját a következő libeülés elején fogjuk elfogadni. A jegyzőkönyv részeként 9-es pont kezdődik. Kicsit ö, gyorsak voltunk, de örülök annak, hogy ö, Diaz, Augustin Diaz de Mera Garcia Consecuera úr már itt van. A külső határok átlépésekor vizumkötelezettség alá eső, stb. rendelet módosításáról van szó. Az előadó, tehát Diaz de Mera úr, Ö, tárgyalások folytak ez ügyben, és ö, az ő ö, bemutató előadása után ö, megadom a szót azoknak, akikhez, ö, akik felkívánnak, felkívánnak szólalni, most pedig Diaz de Mera úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a jelentés elsősorban az átláthatóságról szól, a pontos eh, tájékoztatás is nagyon fontos a Lébe Bizottság számára, hogy eh, az 539 per 2001-es tanácsi rendelet módosítására vonatkozólag milyen javaslatokat tettünk. Két éve tartanak a tárgyalások, három, illetve nyolc trialógus eh, történt, illetve hét technikai megbeszélés 27 27 egyeztetés volt e- a munkatársakkal és asszisztensekkel, a jogi szolgálatokkal is sokszor egyeztetünk a parlament jogi szolgálatával, illetve a Lébe Bizottság titkárságával. Bizonyára emlékeznek, hogy ez a magyar elnökség a Dán, Lengyel, Ciprusi elnökség alatt is életben volt ez a tárgyalási sorozat, és az ír elnökség alatt zárult le a folyamat. Június 25-én volt az utolsó trialógus, amikor többségi álláspontot alakítottunk ki az elnökséggel. Az EPP, az ALDE és az ECR vettek részt ebben a megállapodásban, és erről szeretnék ma beszélni. És még ez előtt nagyon őszintén szeretnék köszönetet mondani az erőfeszítésekért, az ír elnökség erőfeszítéseiért, hiszen a tanácsban egyöntetű egyhangú véleményt sikerült kialakítaniuk. Beszélek most erről a szövegről, amely a tárgyalásokból született, és ezt követelte a parlament. A szöveg gyakorlatilag megfelel bizonyos módosításokkal a decemberben elfogadott kompromisszumnak. Az SND, az AD, a CSR és az EPP között született ez a kompromisszum, és most hét hónappal később gyakorlatilag ugyanazt a szöveget terjesztjük a parlament elé, de még további javításokkal. Még mielőtt folytatnám a beszámolómat, szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, Óriási munkát, következetes, pontos és intenzív munkát végeztek a kompromisszum szellemében. Kompromisszumokat sikerült kialakítani a következő kérdésekben, ezek nagyon fontos kérdések. Az a légi és tengeri legénységek vízumai, hajók és nemzetközi vizeken utazó hajók legénysége, nem kormányzati szervezetek, bevándorlók és menekültek, ezek a legfontosabb kérdések, amelyekben kompromisszumot kötöttünk. Lehet, hogy vannak közöttük kisebb jelentőségűnek tűnő kérdések, de nagy jelentőségűek ezek. Már csak azért is, mert a vitában nagyon sokszor hivatkoztunk a felfüggesztési mechanizmusra, illetve a viszonosságra. Beszélnék először is a viszonosság elvéről. Mindannyian ismerjük azokat a problémákat, amelyek felmerülnek bizonyos tagállamok esetében ebben az ügyben, és a frakciók egyetértettek abban, hogy hatékonyságra van szükség és szolidaritásra, és figyelembe kell venni a külkapcsolati tényezőket is. Ezekre a megállapodás mind kitér. Az első években amikor egy harmadik ország egy tagállamtól vízumot követel, a bizottság lehetőséget kap arra, hogy információt kérjen, illetve megpróbálja megoldani a problémát. Ebben az időszakban a bizottság szabadon dönthet arról, hogy javasol-e vagy sem átmeneti vízumfelfüggesztést. Itt a kulcsfontosságú pont, az, hogy ez a bizottság számára lehetőség és nem kötelezettség. Ebben a szakaszban nem beszélünk még automatikus mechanizmusokról. Más kérdés az, hogy mi történik, amikor a két év lejár a probléma felmerülése után. Ez a két éves időpont olyasmi, amit az, ami mellett a parlament kezdetektől kardoskodott hogy a viszonosság automatikusan érvényesüljön egy olyan jogszabályrendszeren keresztül, amely egyenlőséget biztosít a tanácssal. A két év után a bizottságnak kérnie kell a, az átmeneti vízum felfüggesztést az adott harmadik ország állampolgáraival szemben delegált jogi aktusban teheti ezt meg. Ez nagy lépés. Nem csak a delegált aktusok használatában, hanem abban is, hogy ezt az átmeneti felfüggesztést automatikusan felül kell majd vizsgálni. Amikor megkezdődnek a tárgyalások, amikor megkezdődtek ezek a tárgyalások, akkor elképzelhetetlen volt ez a megoldás, és most annak köszönhetően, amilyen munkát együtt elvégeztünk, valóságá vált ez a megoldás. Még egy szót szeretnék szólni, néhány szót a felfüggesztési mechanizmusról. Ebben a bekezdésben nagyon fontos kérdésekkel foglalkozunk, ezekre egyébként az eredeti szöveg nem tért ki. Különböző garanciákat helyeztünk el a szövegben, és a bizottságnak bizonyos előfeltételeket figyelembe kell vennie a felfüggesztés során a harmadik országok állampolgárainak, illetve a tagállamok állampolgárainak a jogainak figyelembevételével. És mindezek során figyelembe kell venni az Európai Unió kül kapcsolatait is. Ahogyan látják, ez egy nagyon törékeny egyensúly. A kompromisszumos javat, javaslat ezt az egyensúlyt próbálja megcélozni, és mindaz, amit elmondtam, két fontos aspektusra fut ki. Ezekre szeretném felhívni a figyelmüket. Az első a következő. A dokumentum arról is beszél, hogy egy felülvizsgálati záradékot fűznek a szöveghez 7 évre vonatkozólag, amikor egy harmadik országgal vízumegállapodást kötnek. Abból indulunk ki, hogy ez a határidő sokkal jobb, mint amit eredetileg javasolt bármelyik előző szövegben a bizottság, hiszen voltak olyan javaslatok, amelyekben három év szerepelt. Miért mondom azt, hogy ez jobb? A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy az első években, amikor a vízumkönnyítés elindul, ez az az időszak, amikor leginkább felmerülnek az unió hatáira háruló migrációs nyomások. Ez statisztikailag egyértelmű, ezért észszerű időszakot kellett kialakítani arra, amen, hogy a bíróság, a bizottság megpróbáljon megoldást találni a harmadik országok kormányaival ezekre a problémákra. Azután a statisztikák arra is rámutatnak, hogy amikor egy bizonyos idő eltelik a vízum liberalizálás után, akkor csökken a bevándorlási nyomás. Ez is tény, és ez is vitathatatlan tény a statisztikák szerint. Az általam elmondottakat támasztják alá azok az adatok is, amelyeket a balkáni térségről gyűjtöttünk. Tehát egyfajta határidőre, egy átmeneti időszakra van szükség, lehetne ez akár két év is, vagyis, hogy valószínűleg ebben az időszakban merül fel az a lehetőség, hogy a felfüggesztési mechanizmust alkalmazzuk, anélkül, hogy vissza kelljen térni a diplomáciai módszerek alkalmazására. Ez egy rövid időszak, az áradék beszél arról, hogy meg kell védeni az európai érdekeket, de arról is, hogy a többi ország érdekeit is figyelembe kell venni, akikkel vízumkönnyítést érvényesítettünk, és természetesen szeretnénk az túl drasztikus intézkedéseket elkerülni ebben a hét évben. És ez jó a harmadik országok számára is, hiszen kellő időt kapnak arra nézve, hogy a kellő intézkedéseket meghozzák a problémák megoldására. Ilyen problémák mindig felmerülnek, eh, amikor eh, vízummentesítést eh, vezetnek be. A diplomáciai megoldások, illetve a határ őrizeti megoldások felügyelete 5 év alatt zajlik majd, hogy el tudjuk kerülni azokat a problémákat, amelyek ebből a vízumkönnyítésből felmerülnek. Természetesen eh, a vízumpolitikának az integritására is szükség van. És aztán a második pont, amire felszeretném eh, hívni a figyelmüket, eh, az az, hogy végrehajtási intézkedésekről, illetve védelhajtási aktusokról szól ez a szöveg, és minden frakció egyhangulag a kezdetektől azt támogatta, hogy végrehajtási aktusban történjenek ezek a jogalkotások. Az, az 2012. Áprilisában a LIBE által elfogadott orientatív szöveg is erről szólt. A LIBE, az ECR és az SND is elfogadta, az EPP is decemberben, és elfogadták a végrehajtási aktusok használatát, és most kérem, hogy a tanács tagjai fogják be a fülüket, itt az írelnökség képviselője, akik mögöttünk vannak, hiszen mindenki tudja, hogy ez stratégiai pozíciót jelentett. Ha delegált aktusokat szerepeltetünk a szövegben, ez nagyobb hatáskört ad a tárgyalásokra nézve, és ezért tartjuk kiegyensúlyozottnak ezt az eredményt, amit sikerült elérni. A delegált és végrehajtási aktusok kérdése horizontális kérdés, és ezt mindig eseti alapon kell megvizsgálni véleményem szerint. Nem szabad a globális perspektívát szem elől téveszteni, és ezt mindig szem előtt tartottuk ennek a kompromisszumnak a kialakításában. A jelent és tevőnek eh, figyelembe kell vennie azt is, hogy eh, szavazni fogunk mindenről, mégpedig eh, a szeptemberi, szeptember 8-9-i ülésszakunkon, és vita is lesz a témáról a szavazás előtt. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban én be is fejezem a felszólalásomat, a transzparenciával és az átláthatóság egyében a kollégáim véleményét is meg kell hallgatnunk. Köszönöm a titkárság munkáját, és mindenek előtt az árnyékjelentéstevők munkáját. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig megkérem a további árnyékjelentéstevőket, akik jelen vannak. Tudom, hogy falasszony kezdi majd, csak szeretném azt is elmondani, hogy a bizottságtól és aztól is vannak itt képviselők, akik majd szintén hozzászólnak. Fajon következik tehát. Köszönöm szépen. Először is Demera úrnak szeretnék köszönetet mondani. Most kicsit kényes helyzetben találom magam, hiszen a módosításokkal kapcsolatos tárgyalások már két éve tartanak, és ez alatt az idő alatt voltak olyan pillanatok, amikor már egészen közel jutottunk a, megá a megállapodáshoz. Nagyon jó volt az együttműködés a raportőr és az és tevők között. Még egy kezdeti megállap, megegyezésre is jutottunk még decemberben, ami a tanácson múlott zsarolást is tapasztaltunk, biztos emlékeznek erre a folyamat, a, a folyamat során, ami elfogadhatatlan. És a legutóbbi szakaszban az Egyesült Államok diplomatái is kezdtek nyomást gyakorolni ránk a kölcsönösségi mechanizmussal kapcsolatban. Úgyhogy meg kell mondanom, hogy most ez a javaslat, ami előttünk van, ez még nem dicsekedhet egyhangossággal, a legutóbbi trialóguson ezt nem ért el. Ugyanakkor határozottan bízom, bízom abban, hogy ez egyáltalán nem kiegyensúlyozott, vagy jó kompromisszum számos szempontból. Először is itt van az úgynevezett delegált aktusok kérdése, ami a védzázarékat ill, illeti. A Libel Bizottságban a az úgynevezett Enhanced Position-nel kapcsolatban szavaztunk, ezt majdnem egyhangúan támogatták az árnyék jelentéstevőt, és mind a kölcsönösségi, mind a vízummentesség felfüggesztésére vonatkozó záradékot is megvitattuk, és a raportőr elfogadta a tanács szövegét, ezt csodálkozva hallottuk, ami e, szembe, áll a, lesz, szembe megy a Lisszaboni szerződéssel és a Liba, Libe bizottság véleményével. Más szóval a raportőr sajnos feladott bizonyos delegált aktusokat, a felfüggesztési mechanizmus tekintetében. Az Európai Parlament ezzel tehát feladja a Lisszaboni szerződés által ráruházott jogköröket. Hogyha ezt így elfogadjuk, akkor hagyjuk, hogy figyelmen kívül hagyják az Európai Parlamentet, és hogyha egyszer ezt megtesszük, akkor más vitákban is ez precedensként szolgálhat. Precedensként szolgálhat. Tehát mi legyen a szeptemberi szavazáson a mai kompromisszummal kapcsolatban a felfüggesztési mechanizmus, amelyet számos országgal szemben azonnal be fognak vezetni, és a nyugat-balkán országok is ide fognak tartozni már pedig a vízumliberalizáció volt az egyik legnagyobb vívmány az állampolgáraik számára, és főleg a fiatalok számára ez volt az egy, egyik legnagyobb előny vagy eredmény. Most már hét évet beletettünk ebbe az anyagba, három éve tárgyalunk. Miért akarják a tagállamok újra bevezetni a vízumot? Volt egy átmeneti időszak, volt egy liberalizáció, utána öt ország számára, és persze megnövekedett a menedékkérők száma, illetve a bevándorlók száma, de ez most már csökkenő tendenciát mutat. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor ezzel politikai téren nagyon hamar el fognak kezdeni visszaérni, legalábbis erre nagy esély van, és ez az európai perspektíva szempontjából rendkívül sérelmes. Hadd mondjam azoknak a kollégáknak, akik azt hiszik, hogy javítjuk a kölcsönösségi mechanizmust a tagállamaink számára, hadd nyugtassam meg őket, hogy mindazok a levelek, amelyeket láttunk, amelyek kiszivárogtak, ez a kölcsönösség, ez, ez soha nem fogják bevezetni Kanadával szemben, vagy az Egyesült Államokkal szemben, legalábbis a mai ismereteink szerint ez így van. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy legalábbis amit én nagyon fontosnak találok, ez a delegált aktusok kérdése. Világos felhatalmazásunk van ezzel kapcsolatban. A jogkörek, körökre gondolnunk, és a vízum is mindig a kompetenciánk, a jogköreink közé tartozott, hogyha ezt feladjuk, akkor nem, fog, nem leszünk képesek ö, arra, hogy az európai állampolgárok érdekeit a foghatóbb kérdésekbe megvédjük. Azt javaslom, hogy szavazzuk le ezt a javaslatot szeptemberben az első olvasatban, és ez mindkét ö, intézmény számára lehetővé teszi majd, hogy folytassák a tárgyalást és jobb megállapodásra jussanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Véper asszony, köszönöm szépen. Először is. Először is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek. Yeah. És szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek azért, hogy folyamatosan dolgozik ezen a dosszién, folyamatos erőfeszítéseket tesz, és mi nagyon jelentős mértékben támogattuk nem csak az árnyék jelentéstevő munkáját, hanem minden olyan kollégáját, kollégáit, akik nyomon követték ezt a témát. Ami pedig a tartalmat, az eljárásokat illeti, illetve mi lehet ennek a dossziének a lehetséges kimenete, azt hiszem, hogy méltányos, hogyha belátjuk, minden tiszteletünk a bizottságét természetesen, de jó lenne, hogyha másképpen kommunikálták volna a, vízák, a vízumok fölfüggesztését, illetve a kölcsönösséget. Itt egy más típusú kommunikációra lett volna szükség. Én úgy gondolom, hogy más kollégákkal együtt elmondhatjuk, hogy egy olyan módosítás született, amely nagyon erősen épít a kölcsönösségre. Adott esetben már két évvel ezelőtt megtehettük volna ezt a lépést. Az igazság az, hogy hónapokon keresztül csak a kölcsönösség kérdésével foglalkoztunk. A dosszié elején a bizottság nem kért delegált aktust a vízumkötelezettség felfüggesztése terén. Minden esetre az volt az igazság, hogy megszületett egy megállapodás, hogy legyenek végrehajtási aktusok ebb a, a vízumkötelezettség felfüggesztésével kapcsolatban, illetve amiket már lezártunk, azt ne nyissuk, ki új, ne nyissuk meg újra. Ami politika, az természetesen politika, viszont ezt követően hat hónappal az elnökök konferenciáján úgy szület, olyan döntés született, hogy általában delegált aktusokat szeretnének látni, természetesen nem korlátozva a szerződések adta jogainkat, lehetőségeinket. Ez volt az elnök konferenciájának a kérése, ez egy politikai döntés volt végrehajtási aktusokkal vagy delegált aktusoktól függetlenül ez a döntés már nem a tagállamok kezében van, hanem a bizottság kezében, és pontosan ezt akarták elérni, hogy a jövőben ne lehessen bármilyen visszaélést megengedni, hogyha egy adott esetben egy tagállam újra beszeretné vezetni a vízum kötelezettséget. Nagy tiszteletem a Balkán országokban élő barátaink felé. Mi jogalkotást végzünk itt, és ez a dosszié nem a Balkán állampolgárok ellen irányul, ha bár mindenki tudja, hogy a háttérben ők is meghúzódnak, és bizonyos fenyegetéseket, kockázatokat tagállamok itt megemlítettek ezzel kapcsolatban. Itt egy általános megállapodásról, egyezményről van szó. Hogyha a bizottság itt egy döntést hoz, még akkor is, ha egy 7 éves távlatról van szó, akkor egy olyan értékelést fogunk látni, amelyet a bizottság végzett el hogyha emellett szavazunk, hogyha ezt a dossziét mi most megszavazzuk, akkor egyetlen egy tagállam sem lenne abban a helyzetben, hogy újra bevezesse a vízumot. Ha nem tesszük, akkor meg tudják ezt tenni, ahogy most is meg tudják tenni. Éppen ezért nem értem pontosan, hogy hogyan tudunk segíteni a nyugat-balkáni polgároknak, hogyha elutasítjuk ezt a dossziét. Miután mindezt elmondtam, azt is méltányos belátnunk, hogy az, hogy a döntés sajnos ismételten egy nagyon is politikus, átpolitizált döntés lesz, ahogy ez elhangzott az elnökök konferenciáján is. Éppen ezért az SND-t is arra kérném, hogy tekintse át ismételten ennek a megállapodásnak a tartalmát, gondolkodjon arról, hogy mi lehet ennek a kimenete. Akarjuk-e védeni a balkáni polgárokat, vagy nem akarjuk őket védeni? Ha, hogyha meg akarjuk őket védeni, akkor nem tudom, hogy hogy tudjuk ezt elérni, hogyha ezt, nem, ezt a lépést nem tesszük meg, hiszen ebben az esetben bármilyen tagállam azt tesz, amit jónak lát. Ami pedig a vízum kölcsönösséget illeti. Természetesen van egy mechanizmus, vannak itt delegált aktusok is, végrehajtási aktusok is, és talán nem, fogunk, nem fog bennünket a bizottság az Európai Bíróság elé citálni, de mindenképpen itt a bizottság el fogja mondani a véleményét. Ez nem az a kölcsönösség, amit mi szerettük volna, hanem egyszerűen az Európai Unió gyengeségét mutatja, amely ugyebár nagyon messze van attól, hogy nemzetközi játékosnak érezhesse magát. Köszönöm szépen, Dájkan asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván eh, tudja, hogy a mi frakciónk volt egyike azoknak, akik a felfüggesztési mechanizmus ellen szavaztak, mi megpróbáltunk konstruktív módon hozzájárulni a kérdéshez, számos módosító indítványt nyújtottunk be, viszonya azonban jelenleg nem tudjuk ezt ebben a formában támogatni. Ami pedig a kölcsönösséget illeti. A legfontosabb aggodalmunk az, hogy mi a helyzet a felfüggesztési mechanizmusa, nem szeretnénk ezt, ahogy így áll, és semmiképpen sem szeretnénk ezt végrehajtási aktusok formájában. Ez a mi álláspontunk, és ez mindenki számára, számára ismert. Köszönöm szépen! Először is szeretnék Domera úrnak gratulálni a, azért a rendkívüli munkáért, amit idáig elvégzett ezzel a dossziéval kapcsolatban. Az öt tagállam egyikének polgáraként, amely nem élvez előnyt a reciprocitás szempontjából az Egyesült Államok és Kanadával kapcsolatban, szeretném elmondani, hogy a vízumpolitika az unió hatáskörébe tartozik, és bizonyos harmadik országok ezt egyszerűen nem veszik tudományul ezt a tényt, és individuálisan külön-külön kezel, köz, ö, ö, tárgyalnak az egyes tagállamokkal, holott nekik nincs arra lehetőségük, felhatalmazásuk, hogy a vízumkötelezettség el, törléséről tárgyaljanak. Éppen ezért szükség lenne kötelező eljárásokra, amelyeket a harmadik tagállamoknak is figyelembe kellene venniük. Ezen túlmenően a bizottság nem harcolt keményen minden Európai Uniós polgár egyenlő bánásmódjáért. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy hiányoznak bizonyos jogi eszközök, és csupán csak diplomáciai eszközök állnak rendelkezésére a kölcsönösség lehetőséget ad az Európai Unió számára, hogy határozottabban lépjen fel és elkötelezettebben lépjen fel harmadik tagállamokkal szemben. Ez a kölcsönösségi záradék egy nagyon nagy lépést jelent előre, amikor arról van szó, hogy Európai Uniós polgárok érdekeit védjük meg. Éppen ezért az öt tagállam delegációjával együtt magam is azt mondom, hogy a tanáccsal együtt kellene egy megállapodásra jutnunk. Nagyon röviden egyetlen egy megjegyzést a kollégámnak szeretnék elmondani és ez mindenképpen összefügg a vízumpolitikával együtt. Egy együttdöntési folyamat szabályozza ugye a vízumpolitikát. És hogyha, hogyha föladjuk a delegált aktusokat, akkor senki nem fogja megkérdezni az Európai Parlamentet, amikor arról lesz szó, hogy bevezessenek vízumot valakivel szemben. Egy olyan helyzetben vagyunk jelenleg, amikor nagyon sok európai kormányjal találkozhatunk, akik a tanácsban nagyon szívesen támogatják azt, hogy vezessék be a vízumot, és itt nem csak a Nyugat-Balkánról van szó, hanem egy sengeni kérdésekről is van. Nagyon érzékenyen kell ezt a kérdést is eh, meg, eh, megvizsgálnunk. Én azt én attól tartok, hogyha itt egy visszalépést teszünk a jövőben, nagyon jelentős pozícióvesztés szenved el az Európai Parlament. Megadom szót a bizottságnak és az elnökség képviselőjének, és aztán a végén Diaz de Meras úrnak adnám vissza nagyon röviden a szót. Akkor megadnám a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és először is csatlakoznék azokhoz, akik köszönetet mondtak Diaz Demere úrnak, a jelentéstevőnek munkájáért. Nagyon hosszadalmas tárgyalások vannak mögöttünk, és ezért üdvözöljük ezt a megállapodást, ami megszületett. Mindazonáltal a bizottság álláspontja ezzel a témával kapcsolatosan mindenki számára ismeretes. Minél hamarabb szerettünk volna, minél hatékonyabb és jobban működő viszonossági és felfüggesztési mechanizmust kialakítani. Ehhez nyilván intézményes és jogi kereteknek is ki kellett, hogy alakuljanak, és most egy olyan megállapodást alakítottunk ki, amelyel a bizottságnak még mindig problémája van. A második szakaszban ugyanis a viszonossági mechanizmusban delegált aktusokat irányoz elő a megállapodás, és ez véleményünk szerint ez nem felel meg a, a szerződéseknek. A bizottság tehát fenntartja a véleménynyilvánítás jogát még a későbbiekre. Szeretnénk kiaknázni minden jogi lehetőséget, ami rendelkezésünkre áll a helyzet orvoslására még egyszer hangsúlyoznánk azonban, hogy a megállapodás olyasmi, amit minél hamarabb ki kell alakítanunk ezzel a témával kapcsolatosan, nincs túl sok időnk, de egyelőre nem tudjuk elfogadni azokat a javaslatokat és mechanizmusokat, amelyek jogilag nem megalapozottak. Éppen ezért az álláspontunkat egyelőre még nem tudtuk véglegesíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig az elnökség nevében szólal meg Sziepszett úr. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy én is kifejtsem a véleményünket, az elnökség véleményét. Nagyon örülünk, hogy a tanács és az Európai Parlament megállapodásra jutott ebben a nagyon fontos kérdéskörben, ami ráadásul sürgető is. Az elnökség köszönetet szeretne mondani az Európai Parlamentnek, különös tekintettel Diaz Mera úrra a munkáért a megállapodás véglegesítésében. Szeretnénk köszönetet mondani a lengyel, dán és ciprus elnökségnek, és elsősorban az ír elnökségnek azért az erőfeszítésért, amelyet az elmúlt néhány hónapban tettek, és megpróbáltak jó kompromisszumot kialakítani a két intézmény között. Végül pedig szeretném biztosítani az Európai Parlamentet és a LIBE szakbizottságot arról, hogy az elnökség továbbra is készen áll arra, hogy a parlamenttel együttműködjön ebben a kérdésben. Köszönöm szépen! Köszönöm, amint eh, említettem, hogyha Diaz Demera úrnak van még mondani valója, akkor természetesen szívesen meghallgatjuk. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Esetleg az udvariasság eh, kedvéért eh, megszólalok. Úgy gondolom, hogy sok hosszú ideje tárgyalunk már erről a témáról, sok engedményt tettünk, és sokszor kudarcba fulladt, vagy legalábbis leállt a tárgyalás. Minden esetre szavazni fogunk, és a szavazást vita fogja megelőzni. Ez az, ami biztos. Ezért az álláspontokat majd egymással egybe lehet vetni a plenáris ülés fórumán. Nem akarok már jobban belebocsátkozni az érvekbe és nem akarok a bizottság érveivel szemben, vagy valamilyen frakció érveivel szemben további érveket felhozni. Hogyha ezt megtenném, akkor gyakorlatilag elébe mennék annak, hogy milyen megoldásra van lehetőség matematikai szempontból a számok nyelvén. Az ideális megoldás gyakran, és ez is olyan helyzet, amikor megpróbáljuk megoldani a lehetetlent. Ezért, ha matematikai szempontból tekintjük ezt a kérdést, akkor pragmatikusan kell ezt megközelíteni, vagyis előre kell lépnünk. Vagyis csak annyit szeretnék mondani, hogy ebben a képletben minden elvárás szerepel, még azok is, amelyek talán rejtve vannak benne, abban a megoldásban, amelyet majd a plenáris ülés tárgyal majd. A javaslat olyasmi, amiről lehet szavazni és jóvá lehet hagyni, vagy el lehet utasítani a szavazás során, hogyha az első történik, akkor megerősítjük a megállapodást. Ha az elutasítás válik valóra, akkor következik a második olvasat, úgyhogy minden lehetőség még benne van ebben a képletben, vagyis további tárgyalásra van szükség, ennek a lehetősége is benne van a történetben. A három politikai frakció az EPP, a liberálisok és a brit konzervatívok kialakították ezt a kompromisszumot az utolsó trialóguson, és lehet, hogy ez megkapja a többséget a plenáris ülésen. Ezt még nem tudjuk. Ez a jövő zenéje. Ahogyan tudjuk, a bizottság majd egy nyilatkozatot ad ki, De Caster úr már beszélt erről, ennek az előnyeiről, hátrányairól is, és majd a, tit, majd a tanács, ez dö, ő már döntött erről, a, a bizottság pedig fenntartja az álláspontját, tehát valamiféle nyilatkozatot fognak kiadni, és azt is tudjuk, hogy ha tovább lép, megfelelő többséggel ez a megállapodás, akkor olyan feltételek állnak majd rendelkezésre, hogy garantálni tudjuk a menekültügyi rendszert, és mindkét félnek ez nagyobb védelmet biztosítson az európai állampolgároknak és a harmadik országok menedékkérő állampolgárainak is. És nem szeretném, és nem is gondolom, hogy ez így volna, vagyis hogy a vízum kötelezettség visszaállítása megtörténne olyan esetben, amikor ez nem indokolt. Köszönöm eh, Renáte szavait, eh, az Álde nevében elmondottakat, és őszintén meggyőződésem, hogy ő nagyon jól ismeri a helyzetet, és eh, pontosan érti, hogy a viszonosság területén a kettős mechanizmus olyan kérdés, amivel előbb-utóbb szembe kell néznünk. Valóban az elnökök konferenciája nem a jogszerűséget kell, hogy értelmezze. Az elnökök konferenciája egyfajta politikai álláspontot kell, hogy kialakítson egy ilyen hatalmi rendszer része, de a jogszerűség tekintetében nem referencia. Ezért a Lisszaboni szerződés által a parlamentre ruházott jogköröket érvényesítenünk kell, és ez igaz a delegált aktusokra is, és eseti alapon kell eldönteni ezeknek az alkalmazását, ellentétben azzal, amit az elnökök konferenciája fejtett ki. Önök is tudják, hogy mennyi erőfeszítése próbálta megvédeni ezt az álláspontot ebben a témában, de sokszor a jobb a jó ellensége, ezért szeretném, hogyha most a lehetőségeket is figyelembe vegyük. Ismerem az álláspontokat, és uh, NCU úrnak még annyit tudok mondani, hogy valóban, mint szociáldemokrata képviselő, nagyon hálás vagyok azért, amit elmondott, és az is nagyon fontos számomra, mindig is az volt, hogy az érvényesítés hogyan történik, vagyis hogy milyen hatást tudunk gyakorolni a harmadik országok gyakorlatára, és szerintem ez kell, hogy a szemünk előtt lebegjen. Ennek a mechanizmusnak nagyon hatékonynak kell lennie. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy erre a vitára ilyen sok időt szánt, és szeptemberben pedig visszatérünk rá, hiszen jön a szavazás. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Diaz Demera úr. Van egy hivatalos bejelenteni valom. A plenáris elé kerül majd ez a kérdés, és a Koreper jövő héten foglalkozik vele, hogyha a tanács megerősíti a tárgyalások kimenetelét, akkor erről egy levelet küld nekünk, és valószínűleg szeptemberben tudunk a plenáris ülésen szavazni erről az ügyről. Köszönöm szépen akkor mindenkinek a munkáját, és ezzel lezárom a mai ülésünket.